Dear colleagues. Kedves kollégák, megkezdjük az ülés délutáni részét. Megváltozott, hogy milyen sorrendben tárgyaljuk a petíciókat, úgyhogy most a 367 per 2018-as petíciót, Ariana Kalana petícióját veszük előre, a fogyatékossággal élő emberek munkához való hozzáféréséről szól. A petíció benyújtója nincs itt, úgyhogy először a bizottságot hallgatjuk meg, Inna Placencia Pereiről hallgatjuk meg. Igen képviseli a bizottságot. Köszönöm, öné a szó. Okay, very um, briefly the, the... Csak röviden, a bizottság felismeri, hogy nagyon nagy, nehéz a helyzet, és hogy a foglalkoztatás területén, fogyatékossággal élő személyek fogyatékossága területén nagyon nagyok a hiányosságok. A rendelkezésre álló eszközökkel kívánjuk elérni, és kívántuk elérni, hogy javuljon a helyzet. Most egyre inkább próbáljuk felhívni a figyelmet arra az irányelvre, amely védi a fogyatékossággal élő személyeket, egyebek között a diszkriminációtól is, és különösen hangsúlyozzuk a észszerű lakatás biztosítását is, ennek a kérdését is. Adatokat gyűjtünk, az adatok között szerepelnek a fogyatékossággal élő személyek, tehát ő rájuk is le van bontva, illetve kor szerint, illetve nem szerint is lebontottuk ezeket az adatokat. Az Európai Szociális Jogok pillérje tekintetében a 17-es elvet kell figyelme vennünk, ez ismeri el a fogyatékossággal élő személyek munkához való jogát, illetve hogy a munkakörülményeket igazítani kell az ő szükségleteikhez. Szeretném most szerettem volna beszélni ugye a petíció benyújtóinak, minden esetre ebben a fázisban ennyit tudok mondani. Köszönöm. list of colleagues of Több képviselő szeretne hozzászólni. Jaroszláv Dudának adom meg először a szót, tessék. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt képviselők, Európában több mint 100 millió fogyatékossággal élő személy él, és ez a szám folyamatosan növekszik. és ezek a személyek szeretnének részt venni a közéletben, szeretnének utazni, a lehető leginkább szeretnének integrálódni a társadalomba. Európa számára ez egy feladat, nem, és kötelezettség is természetesen, hiszen a fogyatékossággal élők egyezménye is tartalmaz ezt. Továbbá társadalmi, gazdasági, intellektuális potenciát biztosít Európa számára ez a állampolgári csoport is. Munkahelyi környezetben is szükség van az integrációra, és támogatást kell, hogy kapjanak ezek a személyek az iskolában, az oktatásban, munkahelyen is, és attól az anyagi támogatástól függetlenül, amit kapnak, nagyon fontos a munkahelyi, a munkapiaci integrációjuk is, azért, hogy korlátozzuk az elszegényedésüket és az elszigetelődésüket. Kérem, hogy a petíciót tartsuk nyitva, legalábbis addig, amíg az Európai Bizottság közé nem teszi a fogyatékossággal élőkre vonatkozó stratégiáját 2020-as év folyamán még. Köszönöm szépen. Köszönöm. Cseregáma a következő felszólaló. Grazie. La Köszönöm. Ariana, az a lány, aki benyújtotta ezt a petíciót, olyan súlyos helyzetben van, hogy nem szabad hallgatnunk ezzel kapcsolatban. Pont ezekben a hetekben szeretnék emlékeztetni arra, hogy az én irodámban egy folyatékossággal élő fiú gyakornokként dolgozik, Emanuele, így hívják ezt a fiút, és mindig folyamatosan említi, hogy milyen akadályokba ütközik, és pont azokba az akadályokba, amelyekről ma is beszélünk. Nagyon sok fogyatékossággal élő személy azért betegszik meg, mert nem tud elhelyezkedni. Ez az erőltetett, erőszakos inaktivitás súlyos problémákat okoz, és a társadalom tárgyként kezeli ezeket az embereket. Nem adja meg számukra a lehetőséget, hogy dolgozzanak, hogy a szakmai életterületén is fejlődhessenek, ami természetes, hogy ezt igénylik ők is. A fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiachoz való hozzáférése problémás. A foglalkoztatás 50,6%-os, és 74,8 százalék a fogyatéktól mentesen élő személyek esetén ez az arány. A, a független életet is nagyon nehezen tudják megvalósítani, pedig ezt is szeretnék. Ezért mindent meg kell tennünk azért, hogy az ENSZ fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó egyezményét tiszteletben tartsa az összes tagállam és alkalmazza az összes tagállam, főleg azért, hogy ne szenvedjenek semmilyen módon diszkriminációt a fogyatékossággal élő személyek. Mindenfajta diszkriminációt meg kell szüntetni a munkahelyen, a munkapiacon is megfelelő feltételeket kell biztosítani, azonos lehetőségeket, szakszereti jogokat, a képzési, szakképzési joghoz, szakképzési lehetőségekhez való hozzáférést is. Én is azt kérem, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, hiszen az európai fogyatékossággal élők stratégiájának 2020-as évet követően ezen a stratégián most dolgozunk, és nagyon fontos, hogy ezen a fogyatékossággal élő személyek számára is biztosítsuk a munkához való hozzáférés jogát, amit a petíció aláírója kért. Köszönöm. Sokan kértek szót. Mária Furon úr. Köszönöm, elnök asszony támogatom ezt a petíciát, mert a fogyatékosság témája, az ezzel kapcsolatos jogok kérdése az európai intézményekre tartozik, hiszen mi vagyunk az állampolgárok hangja, és különösen gondolok erre a szakbizottságra. Ariana Colonel, a fogyatékossággal élő személy, nagyon haragosan számol be arról, hogy nemzetközi jog elismeri számára, hogy a munkához joga van, de gyakorlatban nem tud részt venni a munkavilágában. És ez a kizártság egyébként mind a 27 tagállamban továbbra is sajnos így működik. Itt nem csak a jogi egyenlőségről van szó, hanem megtagadja ezektől a személyeknek azt a lehetőséget, hogy a társadalmunk javításához intelligencia, tehát értelem, intelligens szinten és a munkájukkal hozzá tudjanak járulni. A diszkriminációmentesség lenne itt a lényeg, az európai stratégiát ki kell dolgozni, támogatni kell. 2020-ig, ugye ma délelőtt is beszéltünk arról, hogy akadálymentesíteni kell a társadalmat, és minden fogyatékossággal élő személy teljes jogú állampolgárként kell, hogy élhessen. Úgyhogy én is azt kérem, hogy tartsuk nyitva a petíciót. Köszönöm, Ágius Lieber úr. قدرت اللي وهات és وش لصو és kapriċ u id-dritt li Itt nem valamilyen szeszéről van szó, a jog, a munkához való jog méltóságot ad, szociális és anyagi függetlenséget is ad a személyek számára. Ezért, ha valakit kizárnak, vagy valaki kizárodik a fogyatékossága miatt a munkaerőpiacról, vagy diszkrimináció áldozata a munkahelyen, az az egyezmény ellenében mutat. Az Európai Unió és Európai Közösségként ezt aláírtuk, ezt az egyezményt. Továbbá egy sor tagállam, és a kérdéses tagállam is aláírta ezt az egyezményt. Ezért mindez ellentétes az egyezmény 27-es cikkével. A 20 cikkben egyértelműen az szerepel, hogy minden ember, az is, akinek többféle fogyatékossága van, azonos módon és diszkriminációmentesen kell, hogy hozzáférjen a munkaerőpiachoz. A Szocialista és Demokrata frakció nevében mi is támogatjuk ezt a petíciót, mi is úgy gondoljuk, hogy nyitva kell tartani, és ezekkel a problémákkal foglalkozni kell a fogyatékosságról szóló 2020-as évet követően érvényes stratégiában. Nagyon határozott üzenetet kell megfogalmaznunk a tagállamok számára, foglalkozniuk kell ezzel a kérdéssel, a diszkrimináció problémájával, és amint lehetséges az összes akadályt, összes jogi akadályt és az egyéb akadályt a akadálymentesítés érdekében el kell, hogy távolítsanak, meg kell, hogy szüntessenek. Nagyon fontos, hogy ezek a személyek is a közösségünk, a társadalmunk integrás részévé váljanak, és joguk van arra, hogy teljes jogon részt vegyenek, teljes mértékben részt vegyenek a társadalmi életben, és ez hozzátartozik az is, hogy dolgozzanak, ahhoz is joguk van, hogy dolgozhassanak. Kós Ádám. Köszönöm szépen a lehetőséget mindig ilyen petíciókat, mindig örülök, ha ilyen petíciókról beszélünk. Az előttem szólókkal teljesen egyetértek. Nem akarom ismételni az alapelvet, ugye az alapelv az ENSZ egyezmény, én a munkához való jog, én ö, utána néztem a petíciót beadó személynek, kiválóan képzett jogászról van szó, látássérült, látássérült és ö, megfelelő munkát nem tud megfelelő munkát szerezni, és ez szégyen. Ennek mi lehet az oka? Mindenki tudja, hogy a szociálpolitika a tagállami hatáskörbe tartozik, de ezzel nincsen semmi probléma, viszont azzal van a probléma, hogy nincs átjárhatóság a tagállamok között. Nincs egységes minimum Ma délelőtt a választójogról volt szó, és ott is elmondtam, hogy azt gondolom, hogy most is ugyanez az irány, ezt kellene követnünk, erre kellene törekedni, hogy legyen olyan közös minimum, ami kötelező szolgáltatási minimum minden egyes tagállamra biztosítania kell a fogyatékossággal élő munkavállalók számára. Remélem, hogy a 2020 utáni 10 éves fogyatékosságügyi stratégia erre irányuló intézkedéseket fog tartalmazni. És azt gondolom, hogy e- ebben az Európai Parlamentnek nagy, tehát kiemelkedő szerepe lesz, és én is ezt támogatom, hogy ez a petíció maradjon nyitva, és továbbra is mélyen foglalkozzunk ezzel. Nem lehet ezt hagyni. Thank you, Mr. Kossand. Köszönöm, Kossa úr. És most én magam is szeretnék hozzászólni a, a zöld frakció nevében. Mi is támogatjuk, hogy tartsuk nyitva, megnyitva ezt a petíciót. A bizottság következtetésével nem értek egyet. monitorozási mechanizmust kívánnak felállítani, hogy az EU-ban az ENSZ egyezmény végrehajtása hogyan történik. Van egy független testület, amely nyomon követi az egyezmény végrehajtását, de az Európai Unió milyen céllal vizsgálta meg ezt az egyezményt? egy állásfoglalás is készült az egyezmények támogatására. A javaslatom az, hogy emlékeztessük a bizottságot arra, hogy nyomon kell, hogy kövesse a Európai Uniós intézmények mechanizmusai, például a parlament mechanizmusai szerint a végrehajtást. Nincs itt a petíció benyújtója. Bizottságnak van megjegyzése? Nincs. Akkor a javaslat az, hogy ezt a petíciót megnyitva tartjuk, nem zárjuk le, és küldjünk egy levelet az érintett nemzeti hatóságoknak. Kérjük fel arra őket, hogy a irányelvet hajtsák végre a saját területükön. hangsúlyozhatjuk a bizottság szerepét is, hogy monitorozza az irányelv nemzeti jogszabályokba történő átültetését, és hogy friss visszajelzést tudunk kérni a bizottságtól később, hogyha ezt a petíciót nyitva tartjuk. Más véleményt, javaslatot nem hallottam, úgyhogy akkor egyhangulag elfogadjuk hogy nyitva tartjuk ezt a petíciót, és levelet küldünk. A bizottság képviselőnek a jelenlétét pedig arra szeretném felhasználni, hogy számukra így most közvetlenül is elmondjuk, hogy nyomon kell követniük a végrehajtást. Köszönöm. Következő petíció. A napi rend szerint 2019 per 280 GB spanyol állampolgár által benyújtott petíció a valenciai a termelők helyzetéről. A petíció benyújtója nincs itt, úgyhogy a bizottságnak adom meg a szót, Luc Berlatier úrnak. Merci. Monsieur Berlatier, Berlötjé úr, itt van körünkben? Bizottság képviselője. Igen, Tudatában vagyunk annak, hogy a citrus gyümölcsök Spanyolország és valenciai helyzete milyen súlyos tavaly, és idén is, idén is a gazdák és a termelők találkozójára került sor itt Brüsszelben velünk. Az egyik erv valenciai gyümölcs termesztők részéről az volt, hogy a régió citrusgyümölcseit nehezen tudják kereskedelmi forgalomba helyezni, mégpedig az afrikai, dél-afrikai ö, ö, beérkező gyümölcs mennyiség miatt. Makrogazdasági szempontból Dél-Afrikából az Európai unióban nem növekedett a behozatal, hanem csökkent. 2018-ban valóban 5%-os növekedés volt tapasztalható, de ha például október-november időszakát nézzük, amely kifejezetten a valenciai eh, eh, régió eh, te, ö, szüret időszaka, ott 15%-os volt a visszaesés. 2019-et vizsgálva most az export Dél-Afrikából nagyjából 10%-kal alatta van a 2018-as adatoknak. Ha tehát a citrus ö, gyümölcsökkel gond van Valenciában, az nem dél-afrikai exportnak tudható be. Azt viszont tudomásul vesszük, hogy a problémával küzd a valenciai gazdasági terület. 2018-19-ben jelentős volt, 8%-kal magasabb volt az előző évi kampányhoz képest a leszüretelt ter, terménymennyiség. Ugyanakkor a kereskedelmi forgalmazási időszak kicsit szűkebb, rövidebb volt. Egy rövidebb időszakon keresztül több ö, mennyiségű ö, narancsot és ö, ö, citrus gyümölcsöt kellett értékesíteni. Az éghajlati feltételek is olyanok voltak, hogy az igényoldal kevésbé volt magas, eléggé meleg volt a tél, ezért kevesebbet fogyasztottak a fogyasztók. Ráadásul áradásokra, erőteljes esőzésekre is sor került ezen időszakban növényvédelmi problémákat idézett elő, így a gyümölcs, a leszületelt gyümölcsök minősége is alatta maradt az elvárhatónak a francia határvidéken is történtek olyan incidensek, amelyek a spanyol behozatalt Európai Unióba nehezítették. Ugyanakkor, amikor már találkoztunk a valenciai gazdákkal itt Brüsszelben, akkor megállapítottuk, hogy maga az ágazat is Valenciában nem igazán szervezett, nem igazán szervezettek, 34%-ban vannak csak jelen magánban a rendszerben. 300 különböző szervezet is képviselteti magát, és ezen termelői szervezetek operatív alapokból sáfárkodnak 50%-os Európai Uniós támogatással. Ezért operatív programokba is be lehet fektetni, viszont hogyha maguk a gazdák nem szerveződnek termelői szövetkezetekbe, szervezetekbe, akkor nem képesek hozzájutni ezen összegekhez, például környezeti vagy növényvédelmi fellépésekbe, vagy például válsághelyzet kezelésbe 50%-os EU támogatással. Más eszközre is gondolnunk kell, például a vidékfejlesztési programok lehívására, vagy beruházási intézkedésekre, amelyek megnyíltak az európai csatornákból. Tehát valahol a citrus termesztő gazdákat Valencia régiójában arra kérjük föl, hogy az ő rendelkezésükre álló eszköztárból gazdálkodjanak, és az ilyen túltermelési válságokat is tudják abból kezelni, valamint a termelékenységüket is infrastruktúrális beruházásokkal segítsék elő, vagy környezeti beruházásokkal, így lehet a környezeti és növényegészségügyi válságokat is orvosolni. Köszönöm szépen a magyarázatot. Megnyitom a vitát. Regó a szó. Gracias. Köszönöm. Ez a petíció, aminek az alapja egy valenciai gazda kézzel írt levele, ez egy pontosan jó példa, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás a kis és közepes mértékű gazdák esetén napról napra napi életben hogyan működik. És Spanyolország ugyan jelentős a kis és közepes méretű gazdák gazdasági tevékenysége. A bizottsági magyarázatot meghallgattam, de nem említették, hogy milyen körülmények között történik a termelés ebben az esetben a citrusok előállítása Európában és Európán kívül, hiszen ez is súlyos helyzet, hiszen nagyon nagy erőfeszítést kell tenni a mi gazdáinknak. Látjuk, hogy az országunkban nagyon nagy a mobilizáció ezen kérdés körül, mert nagyon aggályos, és egy sor igény merül fel a mezőgazdasági szakszervezetek részéről, hiszen nagyon sok kötelezettség terheli a citrustermelőket, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezekkel is foglalkozzunk. Például Dél-Afrikával 2016-ban írtunk alá kereskedelmi megállapodást. Ebben az is szerepel, hogy föl kell számolni az, azon a területen, ahol a termés történik az egyenlőtlenségeket, a jogok nem megfelelő érvényesítését, aztán a szabadkereskedelmet, annak a működését átlátható módon és az érdeket közösségek részvételével értékelni kell címkézni kell a termékeket, amelyek bizonyítják, a, hogy milyen növényvédőszereket alkalmaztak a termékek esetében. Tehát egy sor olyan elem van, amely nek a segítségével meg eh, lehetne oldani ezt a petíciót, és teljesítetnénk a petíció benyújtójának a kérését. Úgyhogy mi azt kérjük, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót. Az Európai Bizottság készítsen egy jelentést arról, hogy a védzáradékot a Dél-Afrikával alá, 2016-ban aláírt eh, kereskedelmi megállapodásban szereplő védzáradékot alkalmazza-e, hogy meg tudja védeni a valenciai gazdákat, akik a termékük származási helye miatt hátrány szenvednek. Thank you. Köszönöm szépen. Aguilar asszony. Gracias, señora presidente. Köszönöm, elnök asszony. A petíció benyújtója, hogy jelzi, Valenciában a citrusok termelése kritikus helyzetben van. Többféle oka van ennek a gazdák Valenciában évek óta a terméküket a költség alatti áron kell, hogy eladják, vagyis 0, tehát 25 cent per kiló Törökországgal, Egyiptommal kell, hogy versenyezzenek. Az Európai Bizottság nem vette figyelembe, hogy a spanyol és általában az európai citrus termelése mindennek milyen hatása van. Afrika nagyon jó példa, arra vonatkozóan, hogy senki nem foglalkozik a spanyol citrus termelők érdekével. Igaza van a petíció benyújtójának. Annak ellenére, amit a bizottság elmondott, a dél-afrikai narancs bejut a piacra, de ez nem komplementer. Idén nyáron Spanyolországban több kikötőn keresztül bejutott az afrikai ö, narancs egészen szeptemberig is, tehát ez egy tisztességtelen versenyt jelent, és 10-12 eurót kapnak óránként Valenciában a narancs begyűjtésével foglalkozó személyek. Ugyanezért Dél-Afrikában 50, centim, 50 centimet fizetnek. Évről évre növekszik a betegséget behozó narancs mennyisége Dél-Afrikából, a mediterrán területekhez alkalmazkodott ez a betegség, és bár a mi országainkban még nem jutott be, de Tunéziában már megjelent, felütötte a fejét ez a betegség. Erre milyen választ adunk? Egyenlőtlen kereskedelmi megállapodások, a növényvédőszerekre vonatkozó kevésbé szigorú szabályok az import esetén, ezért, elnök asszony, én is azt kérem, hogy továbbra is maradjon nyitva ez a petíció. Thank you. Köszönöm. Garcia Marco úr, elnézést, nem láttam önt. Köszönöm, elnök asszony. Több millió problémát jelentenek a citrusok, csak kettőt említett a petíció benyújtója. Tehát itt van egy naptári probléma és növényvédőszer probléma. A egyetlen verseny, ami Valenciát érintette évekkel ezelőtt, még csak az északi, afrikai, tehát Marokkó, illetve törökországi verseny jelentette. Viszont néhány év óta aggályos számunkra most már a verseny a dél-afrikai köztársaságból érkező citrus szempontjából, és két oka van ennek. Az ottani mandarin termelés, ami nem létezett, amikor a 90-es években a megállapodás aláírtuk, hatalmas ütemben növekszik. A másik, hogy kibővült az import időszak, és csökkentek a vámok, a, és most egészen november 30-áig lehet importálni onnan a citrusféléket, ami már egybeesik a mi betakarítási időszakaszunkkal a belső termelési adatok és az import mennyiség ugyanilyen termékek esetében, és konkrétan most a mandarinról beszélek, ugye ezzel foglalkozik a petíció első része. A másik része a töményegészségügyi ellenőrzésekkel kapcsolódik. Általában az importált citrusokban megjelölő betegségek ellenőrzése az nagyon hiányos felmerült kétféle betegség, amely a dél-afrikai citrusokban már jelen van, és most már a tunéziai narancsban is megjelent. Az ökoszisztémánkat érinti ez, a közegészségügyet érinti ez, és ez nagyon aggályos helyzetet jelent. A petíció második része az, hogy azt kérik, hogy növényegészségügyi ellenőrzési protokollokat kell felállítani a közösségi szervezetek részéről. A Vox, a Podemos, elnök, elnézést. A tolmácsok jelezték, hogy kérik, hogy lassabban beszéljen. Podemos, Vox és mi magunk a néppárt részéről is ugyanazon a véleményen vagyunk, és ez nagyon-nagyon régen volt utoljára ilyen a helyzet, úgyhogy ez is mutatja, hogy mennyire súlyos a kérdés. Thank you. Köszönöm. Jacques. Vázquez úr, tessék. Vázquez úr. Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. 300 ezer hektár és 52 ezer gazda foglalkozik a narancs, mandarin és citrom előállításával. Valencia pedig vezető szerepet játszik ezen a területen. Ez nem csak Spanyolország számára, hanem az Európai Unió számára is értéket jelent, ezt fenn kell tartani, és az európai intézmények támogatására van szükség. Ezért egyetértünk azzal, hogy a szektor válság kockáztatja, és kockázatos a gazdák munkája is. Negatívan érintette Spanyolországot az import, a megoldást nem lehet csak erre a problémára korlátozni, mivel itt egy szélesebb körű problémáról van szó. A következő hónapban kezdődik a kap tárgyalása, finanszírozás struktúra szempontjából, ezért mi olyan kapot akarunk, amely támogatja az innovációt, és támogatja azokat a gazdákat, akik készek az innovációra, és hozzáadott értéket tartalmazó terméket értékesítenek minőségi versenyt kell támogatni, és nem árversenyt. Az Egyesült Királysággal is tárgyalnunk kell a, szab- a kereskedelmi megállapodásról. 476 millió eurós a kereskedelmi forgalom, az export az Egyesült Királyság irányába, ezt is majd kezelni kell, mert nagyon fontos az ágazat számára. A, ugyanakkor a kölcsönségi záradékot is alkalmazni kell, erre kérjük a bizottságot. Ezek a védzáradékok már a mostani megállapodásokban is szerepelnek. Ez azt jelenti, hogy ha nem történik meg a védzáradék alkalmazása, akkor kompenzációt kell, hogy kapjanak a gazdák, és gondolok konkrétan a növényegészségügyi kérdésekre mert most tisztességtelen versenyhelyzet érvényesül. A szabadkereskedelem, amit más országokkal megkötünk szabadkereskedelmi megállapodások, azok nem szabad, hogy kárt okozzanak a gazdák számára és mindezen okok miatt elnök asszony azt kérjük, hogy továbbra is maradjon nyitva ez a petíció. Köszönöm. Next, Mr. Ben Huber. Ben Huber. Köszönöm szépen, elnök asszony. A spanyol előttem szólók nyomatékos kérését teljes szívemből támogatom csak azért, mert egy bizonyos területen a termelés növekedett, és a harmadik országokból a behozatal csökkent. Ez még nem jelenti azt, hogy javult a helyzet, az 1%-os import-export ingadozás, akár 10%-os áringadozás is eredményezhet. Pontosan ez történik itt is, úgyhogy a spanyol ö, helyzetet nagyon is jól értem, és mint említésre került már, ne felejtsük el, hogy egy adott országban milyen magasak a termelés költségei, és Spanyolországban ezek a költségek igen magasak, tehát nem ugyanazok már a feltételek a termelésben, mint korábban. Illetve az egészségügyi tényezőket se felejtsük el a növényvédelem területén, az Európai Uniós termelők szempontjából ezen szabályozásoknak is sokkal komolyabb súlya van, mint a harmadik országbeli termelőnek, termelőknek, és a bizottsági kollega is említette, hogy természetesen különböző lehetőségek vannak, a termelői szervezeteket és az alkupozíciót erősíteni kell. Nagyon fontos tehát, hogy ezeket a közösségeket, ezeket a pozíciókat erősítsük, és a frakció, frakcióm nevében is kérem a kollégákat, hogy nyitva hagyjuk ezt a, ezt a petíciót, és a bizottság véleményét is kérni fogjuk. Köszönöm. Aguilera García Muchas gracias. Köszönöm szépen mindenki hasonló értelemben szólalt meg. Én szeretnék egy olyan aspektusról beszélni, amit említett a bizottság képviselője. A citrusok előállításáról beszélünk, ugye itt alacsonyabb a termelés, mint az igény, mint a kereslet. Európai szinten nem termelünk annyit a citrusfélékből, amennyit az európai fogyasztók igényelnek. Ezért vannak olyan országok, amelyeknek fontos a harmadik országokból az import támogatása, és ezért is újítottuk meg a megállapodást Dél-Afrikával. Ennek a közvetlen hatása hatását a spanyol citrus termelők kell, hogy elviseljék, hiszen az Európai Unióban a legjelentősebb termelési területről van szó. Ez a szektor más szektorokhoz hasonlóan is ugye strukturális problémákkal küzd, de főleg az utolsó megállapodást bekövetkező változás jelentős, ezt a bizottság figyelembe kell, hogy vegye, mert egyébként a kereskedelmi és a mezőgazdasági főigazgatóság nem végzi el a munkáját, hiszen meghosszabbodott a vám nélküli időszak, és most meg egész november 30-áig tart. Ez két hétben egybeesik a valenciai termelés időszakával. Ezért kárt okoz közvetlenül, mert nem érvényesül a kölcsönösség. A bizottság képviselőjének azt is szeretném elmondani, hogy a tavaly és az előző évben is két konkrét eset merült föl. Csökkentették a belépési előírásokat a feldolgozóipari célú narancs esetén. Miért csökkentek ezek az előírások, ezek az igények, amelyek eh, a narancslé előállítása importáltak? Dél-Afrika esetében történt mindez, és ebben az országban egy nagyon veszélyes betegség létezik, a foltosodás. Ez ugyanolyan, mint a Xylella fastidiosa, ami Olaszországban már felütötte a fejét, és hasonló módon bejuthat Európába ez a foltosodást okozó betegség is, ami nagyon veszélyes, és kockáztatja az egész szektort. És miért következett ez be? Mert vannak olyan érdekek, amelyek támogatni kívánják a Dél-Afrikából érkező importot. Egy megállapodás született, ami javította a feltételeket Dél-Afrika számára. A bizottság bizottságnak el kell ismernie, hogy mindennek hatása van az európai előállításra, és ez gyakorlatilag a valenciai területet érinti. Ezért itt ezt ki kell igazítani. Örülök, hogy benyújtották ezt a petíciót, mert itt láthatjuk, hogy átfedik egymást ezek az időszakok. A növényegészségügyi igényeket kell megemelni. Ugye az európai termelésnél nagyon magasok a standardok, ugyanezt kell érvényesíteni. És a dél-afrikai import narancs támogatása, ez gyakorlatilag favoritizmus, és mindennek súlyos a hatása. És a legrosszabb, hogyha nem ismerjük ezt fel, akkor Persze, vannak strukturális problémák is, de az ilyen megállapodások esetén, nem csak Dél-Afrika esetében, de most itt konkrétan Dél-Afrika esetén. Milyen érdekes, hogy az Európai Unió legfontosabb versenytársa a citrusféléknél Dél-Afrika, és jelentősen javítottuk a feltételeket a megállapodásban. Fel akarjuk számolni az európai termelést? Nem hiszem. Ezért több aspektust kell figyelembe venni, amelyek egybeestek, és ami miatt a valenciai és az európai citrus termelés most ebben a helyzetben találja magát. Ezért csatlakozom az előttem szólókhoz, én is azt kérem, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és nézzük meg, hogy mik a legutolsó következmények. A plenáris elfogadott egy állásfoglalást, az Európai Bizottság végrehajtási aktusa ellenében, amely azt tartalmazta, hogy kevesebb növényegészségügyi ellenőrzést kell végezni a dél-afrikai narancsimport esetén. És nagy többséggel a plenárison elutasítottuk ezt a bizottsági döntést, úgyhogy ezt meg kell változtatni, és a dél-afrikai citrus szektort nem szabad támogatni, mint ahogy ezt a bizottság megteszi az európai gyártása, európai előítása szemben, ami gyakorlatilag a valenciai termelést jelenti. Köszönöm. Oké, okay. thank you. So, no... Köszönöm szépen. Már nincsenek képviselők, akik szót kérnének, én zárnám le azzal, hogy minden ö, képviselő azt kérte, hogy hagyjuk a petíciót nyitva más bizottság is érdekelte témában az Agrinak novemberben megküldtök, és az Intának is. November 20-án az Agri nem válaszolt, de az Inta igen. Azt mondta, hogy az INTA döntött arról, hogy a jelenlegi szakbizottsági munkában figyelembe veszik ezt a petíciót választ írásban is kaptunk a bizottságtól, de az imént a bizottság képviselője szóban is felszólalt. Február 18-án egy írásos választ kaptunk, ahol a statisztikák alapján úgy tűnik, hogy bizonyíték nem utal arra, hogy a dél-afrikai citrus importból eh, fakadóan lennének különleges nehézségek a narancstermelők helyzetében Valenciában. Ellentétes tehát a két vélemény, további információra van tehát szükségünk a e témában, ezért azt javaslom én is, hogy hagyjuk nyitva a petíciót. Nem tudom, hogy meg kell az Agrinak újra küldeni esetleg ezt a levelet? Úgy látjuk. Emlékeztessük arra, hogy nem válaszoltak nekünk. Rendben van ez mindenkinek? Ön az Agrinak is tagja, esetleg képviselőtársunk emlékeztethetné az Agrit. Pero el igen, agris tagok vagyok, de itt, meg az az úr is, meg az Aguilar asszony is, mindannyian tagjai vagyunk az agrinak is, úgyhogy én részemről az agriban is védeni fogom ezt a témát, ez kétségtelen, de a zöldek is tegyék meg ugyanezt az erőfeszítést, ami át, akik általában egy kicsit kevésbé aktívak. So all of... Minnyáján támogatjuk, és legjobb tudásunk szerint az Agrival felvesszük a kapcsolatot, különösen az imént említett kollégáink. A nyomonkövetésre is sor kerül majd. Köszönöm szépen. Haladjunk akkor. Mi a következő napi rendi pontunk? 886 1168 per 2016-os, valamint a 1059 per 2019-es petíciók, amelyeket különböző spanyol állampolgárok nyújtottak be, mégpedig a murciai már menor szennyezéséről. Két petíció benyújtunk, és itt van az első, Isabel Rubio Perez asszony. Kérem, öt percben szóljon. I don't see. I, I, I am not Isabel Rubio, but I am his, his her lawyer. Ah, jó, nem Isabel Rubio vagyok, hanem a ügyvédje vagyok, úgyhogy én mutatom be a petíciót. Tessék. Köszönöm murciai lakosságok és más spanyol és európai lakosok számára is nagyon súlyos a helyzet. Ez a turizmust, az egészségügyet érinti, és a társadalmi gazdasági tevékenységet is a területen. Amikor benyújtottuk a petíciót a bizottságuknak 2016 végén, akkor a Már Menor már mutatta a súlyos helyzetet, ugye csökkennek az élő anyagok, az élő lények ebben a tóban, ezen a vízterületen. A helyzet még súlyosbodott, romlik a flóra és fauna helyzete. Ezeknél a közösségeknél egyébként jelentős a árvízek negatív hatása is, mert nem megfelelő a kezelése itt a partvidéki szakaszoknak, az urbanizmusnak, a városiasodásnak, városépítésnek is ez a következménye. Nagyon sok az illegális építkezés. A bizottság már korábban végzett egy kivizsgálást, illetve a spanyol hatáságok és az Európai Bizottság is végzett felmérést, de minimalizálták a problémát, és azt jelentették be, hogy a jogalkotási és közigazgatási igazgató, intézkedések megfelelőek a környezeti problémák felszámolásához. 2000-es, Natura 2000-es területeket is érint ez a kérdés. A murciai helyi önkormányzat néhány lépést megtett az állampolgárok és nyomására és a bírósági ítéletek nyomására, de ez nem elégséges és nem alkalmaztak megfelelő intézkedéseket, nem tartják be az érvényes jogszabályokat. 960 ezer illegális, hektárnyi illegális területről van szó, 4500 méter tonna éves mennyiségről van szó, tehát itt end of pipe intézkedésekre lenne szükség, vagyis a csővégi intézkedésekre lenne szükség. Nagyon sürgős a helyzet. Az európai környezetvédelmi politika el kellett volna, hogy kerülje az ilyen katasztrófákat, de a megelőző jellegű környezeti jog nem valósul meg, nem a nitrát területén illetékes hatóságok nem tudták elérni, hogy megvegyék ezeket a területeket. A Mármenor területén is az európai jogot kéne alkalmazni. A Natura 2000, a madarak irányelv, környezetvédelmi irányelvek, környezetvédelmi felelősség és egyebeket is említünk a petícióban a nitrát szennyeződés nagyon magas szintű, és újabb területeket is meg fog nyerni ez a környezetszennyeződés. Ez lesz a legszennyezettebb területe Európának. A, ez egy címke a Natura 2000, de nem jelent egy hatékony kezelést, és nem jelenti a területnek a védelmét. Az integrált területkezelési terv sem oldotta meg a problémát továbbra is sérül a Natura 2000-es irányelv, nem csak, hogy nem javul a helyzet, de romlik folyamatosan. A Mármenor az európai jog szempontjából egy hatalmas tenger, nagyon súlyos a helyzet, illegális az itt folytatott tevékenységek, nagyon sok növényvédőszer, kerül be a vízbe. Csak a petíció után 13 ilyen konkrét illegális esemény következett be. A közigazgatási struktúra nem tud hatékonyan fellépni. Az Európai Demokrácia házába jöttünk el. Szeretnénk felhívni a figyelmet erre a problémára a jövőbeni generációk érdekében. A Mármenort tönkreteszik, megölik, szeretnénk erre felhívni az Európai Bizottság véleményét. És az európai társjogalkotóhoz szeretnénk fordulni, hogy teljesítsék a feladatukat, és egyébként egy szociális katasztrofáról is van szó, az ökoszisztéma romlása a családjainkat érintik, és a mi tengerünkről van szó, természetesen ezt védjük, de azt is szeretnénk kérni, hogy az emberi jogokat is biztosítani kell a Mármenor területén, a környékén, az Európai Parlament rendeletén alapulmi petíciónk. Azt kérjük, hogy tartsák nyitva a petíciót, hogy szervezenek egy utazást az európai képviselők számára, hogy közvetlenül ott a helyszínen lássák, hogy mi történik a Mármenor környékén ajánlásokat kell kidolgozni azért, hogy a visszafordíthatatlan károsodást le lehessen legalább állítani. Az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságához is fordulunk, illetve azt kérjük, hogy a PETI szakbizottság szólítsa fel az Európai Bizottságot, hogy kezdjen kötelezettség szegési eljárást ebben a témában határozottan kell, hogy fellépjen az Európai Unió. Azt kérjük, hogy segítsenek minket egy egyedülálló terület megvédésében, mert ez több ezer embernek az életét befolyásolja. Also most recent petition. Valóban. 2019-ben Luis Alvarez is benyújtott egy petíciót. I don't see. Nem látom a petíció benyújtóját? Itt van a teremben? Oké. Okay. De itt vagyok. 5 perce van. 5 perce van. Először is szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságnak, hogy lehetővé teszik, hogy bemutassam ezt a petíciót a Mármenor helyzetéről. A petíció tekintetében úgy gondoljuk, hogy az a feladat, hogy meg kell fordítani ezt a helyzetet. Több mint 30 év keresztül folyamatosan romlott a helyzet, szennyeződött ez a terület, és a legrosszabb, hogy megvan a kockázata, hogy folyamatos legyen ez a romlás, tehát továbbra is romlani fog a helyzet. Több ezzel kapcsolatos petíció van nyitva, ugye az előbb hallottunk egyet a válaszokban elfog, elismerik azt, hogy Spanyolország nem teljesíti az ökoszisztémák védelmének a kötelezettségét, és nem teszik meg a szükséges intézkedéseket. És bíznak abban, hogy a vízgazdálkodási intézkedések majd megoldják a problémát. Ez azt A víz irányelv 4 per 4-es cikkét alkalmazzák. 2007-ben fogadták el ezt az irányelvet. Ez szerint korlátozni kell a vegyszer tartalmát a víznek. Ugyanakkor megerősítik azt, hogy a regionális hatóságok hoztak egy sor intézkedést azért, hogy korlátozzák ezt a szennyeződést. Felállítottak egy tudományos bizottságot, aztán a társadalom együttműködésének a kialakítását is vállalták. Itt egy sor kötelező szabályról van szó, ami a mezőgazdasági tevékenységekre vonatkozik reméljük, hogyha valóban alkalmazzák majd az Európai Unió környezetvédelmi politikáját, akkor ez hozzájárul ahhoz, hogy ezt a bonyolult problémát, bonyolult helyzetet meg lehessen oldani. De ez nagyon messze van a valóságtól. Nincs olyan tudományos bizottság, ami megérdemelni ezt a nevet. A 2018 márciusától nem vonják be a lakosokat, az állampolgárokat. 27, 27 évesek az intézkedések, környezetvédelmi intézkedéseket, újakat nem fogadtak el, amelyek megfelelnének az európai irányelveknek. A természetes, tehát a, a területek helyreállítására sem tettek meg semmilyen lépést. Kritikus most már a helyzet, és ezért Szeptemberben ezt bizonyították a hatalmas áradások is, és csak most akkor állították fel az integrált tervet a már menor érdekében. Egyébként 2013 óta létezett már ez a terv mezőgazdasághoz is kapcsolódik a kérdés. Itt többféle érdek ütközik a, ezen a területen. Korábbi jogszabályokban meghatározott intézkedéseket számolják fel az újabb intézkedések csökken az öntözési terület, a megengedett öntözési terület. Olyan intézkedésekről van szó, amelyeknek tudományosan meg kell alapozni. A nitrát szennyeződés terjed, ez az intenzív mezőgazdasági tevékenységből származik. Ez a fő oka a Mármenor környezeti szennyeződésének, de semmilyen intézkedés nem történt egy intézkedéssel, hogy szabályozzák az ilyenfajta tevékenységet. Egyébként pedig a mezőgazdasági és uh, ipari érdekek miatt ugye nem történik semmi a helyi hatóságok részéről. Állami szinten sem történt több, mint helyi szinten. Fontos témákkal foglalkozó dokumentumok születtek, a, például 22-27-es vízgazdálkodási terv, de a kötelező tervek közül tizet megkezdtek, bocsánat, 17-et meg, kezdtek csak meg a 100 intézkedésekből, pedig a 100-ból 56-ot prioritásként kellett volna kezelni. 2016. januárban jelent meg a 15-21-es terv. Ez már akkor elismerte, hogy a egyéb vegyszerek, vegyszertartalmal is problémák vannak e, ezen a területen, és 2016 nyarán történt egy olyan esemény, amely katasztrofális volt, és rontotta a helyzetet, katasztrofális helyzet alakult ki. És mindenek az oka, hogy nem teljesíték a víz irányelv 4 per 4-es cikkében megfogalmazott kötelezettségeket. Úgy gondoljuk, hogy a irányelv 4.6-os cikke alapján kötelezettségszegési eljárás lehet indítani. Ahogy a petícióban is kérjük, most is kérem, hogy látogassanak el ott helyben, mérjék fel, hogy milyen a helyzet, és nézzék meg, hogy mi történik a mi régiónkban. A, az a véleményünk, hogy itt ebben a helyzetben a természet beszél hozzánk, de mi emberek nem hallgatjuk meg. Köszönöm. Gives the floor to representative Most pedig a bizottság képviselőjének, José Maria Ramos Barinának adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani a petíció benyújtóinak. A bizottság mindig meghallgatja az összes érdekelt felet. Ebben az esetben hasznos volt, hogy meghallgassuk őket, ez kiegészíti a rendelkezésünkre álló információkat. És elővezetésként szeretném azt mondani, hogy nagyon fontos, hogy a, nagyra értékeljük a Mármenor környezeti értékét. Nagyon sok európai szinten is védett faj jelenik itt meg, és emletikus Murcia régió számára több szempontból. A bizottság egyetért a az, hogy aggályos a helyzet a Mármenor területén. Az elmúlt években kritikus lett a helyzet, környezeti vészhelyzet alakult ki, és valóban sürgős intézkedésekre van szükség a regeneráció érdekében. A probléma nagyon régi gyökerekre néz vissza. 2016-ban speciális, különleges környezeti és vegyi szempontból, illetve vegyszertartalomban is különleges környezeti helyzet, katasztrofa alakult ki, és attól kezdve a MER menornál több ilyen helyzet alakult ki, és folyamatosan romlott ez a már súlyos helyzet. 2019-ben extrém meteorológia jelenségek is bekövetkeztek, és jelentősek voltak az áradások hogy a jelenlegi helyzet milyen okokból alakult ki. Ez biztos, hogy kapcsolódik az emberi tevékenység rendkívüli koncentrációjához a területen. Szeretnék utalni az összes tanulmányra, amelyek a múltban is már készültek, de főleg 2016 után nagyon sok ilyen tanulmány készült, és most is készül a tudományos világ részéről, egyetemi professzorok, neves tudományos szervezetek Spanyolországban készítenek ilyen diagnózist a helyzetről, és ezeket egyébként az illetékes hatóságok döntései is tükrözik. Kevés idő áll rendelkezésemre, ezért most arról szeretnék beszámolni, hogy az utóbbi években a bizottság mit tett ezzel a témával kapcsolatban. Először is a bizottság párbeszédet tartott fel a spanyol hatóságokkal a Mármendor helyzetéről így például voltak Brüsszelben ülések a regionális hatóságokkal, spanyol hatóságokkal, Madridban, Murciában is. Európai Bizottság a spanyol hatóságoknak technikai pénzügyi támogatást biztosított a Mármenor problémájának a megoldása érdekében. A párbeszéden és az együttműködésen túl szeretném kiemelni, hogy a annak keretei között, hogy a Európai Unió környezeti jogszabályi végrehajtását kell, hogy nyomon kövessük, a, felmértük a közösségi jogszabályok között, hogy melyek érvényesek itt a víz a, és a Natura 2000-es irányelv, a víz irányelv tekintetében az Európai Bizottság 2019-ben tett egy jelentést, amit a tanácsnak és a parlamentnek is benyújtott, a, tehát a vízkeret irányel végrehajtásáról szólt ez, és foglalkozott külön a tagállamokkal. Spanyolország esetében ö, ö, megfogalmaztuk, hogy a szennyezés az súlyos probléma, és különösen súlyos a Mármenor esetében. Ezért egy sor specifikus ajánlást fogalmaztunk meg Spanyolország számára. Reméljük, hogy ezeket majd figyelembe veszik a harmadik vízgazdálkodási tervezési ciklusban, ami most kezdődik, 2021-27-re vonatkozik. Továbbá, hogy figyelembe veszik majd a kuenkai, ugye ez az érvényes ebben az esetben a kuenkai vízgazdálkodási terv esetében is. A másik két dokumentum esetében nem ajánlásokat fogalmaztunk meg, hanem a bizottság két horizontális kötelezettségszegési eljárást indított Spanyolországgal szemben. Ez több autonóm közösséget, és többek közt Murciát is érintik, és nagyon fontosak a menor szempontjából. Az első egy a nitrát irányelv végrehajtása miatt született, 2018. novemberében indult. A bizottság úgy értékeli, hogy Spanyolország nem monitorozza, nem követi nyomon megfelelően a vízterületeit, és a nitrát irányelv alapján megerősített intézkedéseket kell tenni. Jelezni kell azt is, hogy a kötelezettségszegési eljárás következményeként a murciai régió 2019. december 23-án a vízgazdálkodási, halászati és környezeti bizottság részéről elfogadott egy intézkedést, hogy nyomon kell követni a nitrán használ, nitrát használatát, és meg kell és érintett, vagy a szennyeződés által kockázható területként határozták meg a Mármenort. Ez egy fontos lépés, természetesen nem elégséges hiszen az, hogy a sérülékeny területnek neveznek egy területet, ez ugye azt jelenti, hogy szükséges intézkedéseket meg kell hozni, végre kell hajtani azért, hogy a nitrátszennyezést csökkentsék. A kötelezettségszegési eljárás még mindig folyamatban van, és várja a bizottság a spanyol hatóságok válaszát. A második horizontális kötelezettségszegési eljárás a Natura flora és fauna irányelvekkel kapcsolatos, 2015-ben indult. Vannak olyan területek, amelyek a Natura 2000-es területhez tartoztak. Ezen esetében különleges intézkedéseket kell hozni a fenntartás érdekében, és terveket is ki kell dolgozni. Ahogy elhangzott, Murcia régiója 2019. októberében fogadott el egy nyilatkozatot, amely a, ezekre a speciális természetvédelmi nere, területekre vonatkozik. Ebből hat érinti a Murcián belül is a már menort, illetve a murciai területhez tartozó partvidékeket. A bizottság most értékeli a spanyol hatóságok válaszát annak értékelésére, hogy ez elégséges-e, vagy sem a kötelezettségszegési eljárás keretein belül. Továbbá 2019. novemberében egy találkozóra került sor a spanyol illetékes hatóságokkal Madridban. A helyi hatóságok képviselői is ott voltak, arra vonatkozóan, hogy a természetre és az emberekre milyen következményei vannak ennek a irányelvnek, a Natura irányelvnek. És ezen a találkozón konkrétan szó volt Mármenor helyzetéről és az intézkedésekről is. Természetesen egy sor más kérdésről is szó volt. A spanyol illetékes hatóságok vállalták, hogy kiegészítő információkat küldenek a bizottságnak erről a témáról, de ezt még nem kaptuk meg. A jogi jellegű aspektust próbáltam most itt összefoglalni, de ezen túl azt is szeretnék jelezni, hogy az Európai Bizottság támogatni kívánja a Mármenó helyreállítását, közösségi finanszírozással is. Több live projekt indult már a Mármenor érdekében, de talán most a legfontosabb, az, hogy az Európai strukturális és befektetési alapok a 2014-2020-as időszakban hogy tudtak hozzájárulni a helyreállításhoz. Ez egy, ez egy IT, ez egy területi integrált beruházás, ez újfajta eszköz a jelenlegi programozási időszakban. Ennek a célja az, hogy több európai forrás együttesen használható fel specifikus problémákkal rendelkező konkrét területek érdekében. Spanyolországban sok ilyen helyzet van, a Mármenor az egyik ilyen, de környezeti szempontból ez a legjelentősebb. Tehát ezen intézkedéseknek szociális-gazdasági hatása is van, de fontos ennek a lagunának a környezeti helyreállítása is. Tehát a már menor IT-je mezőgazdasági fejlesztési, halászati, vidékfejlesztési alapból is gazdálkodhat. Több mint 70 millió euróról van szó, de valószínűleg ezt emelkedni fog 100 millió euróra. Ez rendelkezésre áll ahhoz, hogy a spanyol illetékes hatóságok olyan projektekre használják fel, amelyek hozzájárulnak a márbenó problémáinak a megoldásához. Végül szeretném azt is jelezni, hogy a spanyol illetékes hatásokok az elmúlt hónapokban is hoztak fontos intézkedéseket, ezeket közölték a parlamenttel. Az egyiket már említettem, Murcia régiója e, december 26-án egy törvényt fogadtak el, 12 per 2019-es törvényt, a Mármenor integrált védelme érdekében. A murciai parlament ezt elfogadta, és törvénytervezetként ezt követően be fog következni mondja, a parlamenti szintű elfogadása, tehát ez egy helyi, már érvényes törvény, csak nemzeti szinten még el fogják fogadni. A bizottság figyelembe veszi ezt a törvényt is, ami a Mármenor integrált védelméről szól. Továbbá a Mármenor esetében a környezetvédelmi minisztérium egy új tervet dolgozott ki, ami a zérus terv, valamint egy roadmap-et is felállítottak a vészhelyzet kezelésére és annak felmérésére, hogy milyen intézkedésekre van szükség, hogy az állapotot helyreállítsák. Utolsóként említeném még, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium Spanyolországban több súlyos helyzetben lépett, kivizsgálósokat végzett, és több ügy ezek közül kapcsolódik a Mármenor helyzetéhez is, és ezek most már jogi szinten a bíróság elé kerültek. A prezentációt követően illetve következtetésként szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság továbbra is vizsgálja ezt a kérdést, a, természetesen a saját hatáskörein belül, és megpróbálunk részesei lenni a megoldásnak. Az Európai Bizottság úgy értékeli, hogy az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályainak és az ezekből európai irányelvekből származó kötelezettségek végrehajtása hozzájárul a kritikus, komplex probléma fölmérés felszámolásához. Továbbá forrásokra van szükség, Európai Uniós forrásokra is. Nagyon fontos a megfelelő tudományos ismeretek megszerzése is, ez támogatja a megoldást. Továbbá egy természetes, egy természeti terület, egy ilyen nagyon fontos természeti terület, mint a Mármenor is, ennek a védelme érdekében nemzeti, regionális, helyi szinten együtt kell, hogy működjenek a hatóságok, illetve az érintett csoportosulások, közösségek is, a társadalmi, a civil szervezetek is részt kell, hogy vegyenek ebben a megoldásban. Köszönöm szépen. Explanation. Köszönjük ezt a magyarázatot. Most pedig megadom a szót a tagoknak, Aliera Garcia szó. Köszönöm, elnök asszony. Sajnálom, hogy a fenntarthatatlan helyzet mégis évek óta fennáll, és Szeretnék gratulálni a petíció benyújtóinak és az őket kísérő platformnak, mert hogyha nem a civil társadalom lép, akkor senki, akkor ez nem lép ki Murciából. Ezért szeretnék gratulálni. Örülök annak, hogy most megvitatjuk ezt a témát, bár sajnálatosnak tartom ugye magát a problémát, és szeretnék összetett mondani a, civil szervezeteknek, a helyi eh, lakosoknak, akiknek nagyon fontos, hogy megoldják a környezetvédelmi problémákat. Évek óta dolgoznak ezen. Én voltam ott, nem elég beszélni erről, tényleg el kell menni és meg kell nézni. Én Murciához közel lakom, Granada, granadai vagyok, és első alkalommal, amikor elmentem megtekinteni ezt a helyzetet, 2016-ban volt, 4-5 évvel ezelőtt, akkor ugye még nagyon messze voltunk a mai helyzetről, de már akkor is nagyon súlyos volt a helyzet, és tényleg nagyon sajnálatos. Ez egy nagyon értékes laguna, de senki nem fürdött ott, senki. A turisták megszűntek, az éttermek zárva voltak, vagy üresek voltak, az emberek elkeseredettek. Ez a valóság. nem hat hónap alatt következik be egy ilyen kár. Itt brutális a helyzet, nem is tudom, hogy hányféle intézkedés volt, de semmi értelme nem volt. Egyetemben, hogy nem teljesül a nitrát irányelv, de azért hadd mondjak valamit, hogy nem mutassunk újjal a gazdákra. A gazdák azt tették, amit a murszai kormányzat lehetővé tett, a jogokkal, vízkezeléssel, semmi illegális dolgot nem tettek a gazdák, semmit nem tettek, amit nem engedélyezett volna a murciai kormány. 25 év óta ugyanannak a pártnak van a kezében, a Murcia, rosszul dolgoztak, jól dolgoztak? Hát ha rosszul dolgoztak, az súlyos. Ezért nem engedem meg, hogy a gazdákat hibáztassuk. Mert ha nem engedték volna meg nekik ezt, akkor nem ilyen lenne a gazdasági modell, mezőgazdasági modell. Megengedték, hogy kutakat fúrjanak egyik kutat a másik után, nem teljesült az irányelv, mindent megentek, a, megengetek. A, együtt tanultam azzal, aki a mezőgazdaságért felelős itt Kartagéna területén, és tehát nem a gazdák a hibásak, hanem Murcia kormánya. De évek óta, nagyon hosszú ideje ez így van, úgyhogy föl kell ezt számolni. A nemzeti kormánynak is van itt felelőssége. Nagyon sok szinten merül föl a felelősség. Elnézést, hogy túl hosszasan szólok hozzá. Komoly intézkedéseket kell hozni, szükséges a beavatkozás, láttuk a kötelezettségszegési eljárást, de a probléma az, hogy a klímaváltozással egyre súlyosabb a helyzet, Alcázares területén is néhány hónap ezelőtt katasztrofális helyzet alakult ki, nagyon sok család elvesztette a lakhelyét, a klímaváltozás okozza ezt a helyzetet, de ö, oda kell állni, bele kell állni, az Európai Bizottság Brüsszelből ki kell, hogy mondja, hogy mindent meg kell változtatni. A mezőgazdasági modellt igen, de a városi modellt is, és a turizmus modelljét is változtatni kell. Az összes szektort, ami hozzájárult ahhoz, hogy fölgyorsuljanak ezek a negatív változások, és végül annyit szeretnék mondani, négy éve Ezelőtt elsírtam magam, amikor a Mármenort megláttam, amikor meghallgattam ott az embereket. Nagyon-nagyon kellemetlen éreztem magamat. De ennél még rosszabb volt, amikor három vagy két évvel ezelőtt murciai ismerőseim fölhívtak, és azt mondták, hogy gyere nézd meg, mert romlott a helyzet, a halászok nem tudnak halászni, az emberek nem tudnak megélni. És végül nincs megoldás. Én remélem, hogy hoznak megoldásokat. Nem tudom, hogy visszaállítható-e a laguna helyzete, remélem, hogy igen. De azt is remélem, hogy a, feles, a felelősök legalább bocsánatot kérnek, mert ez egy olyan környezeti, szociális, gazdasági kár, amihez hasonlót nem látunk. Sajnálatos módon a kártahelynai és murciai kollégáim bekerülnek a történelem könyvbe, de az negatív módon, hogy ezt soha többé nem szabad megengedni. Most már tényleg cselekedni kell. Igen, a nitrát irányelvet nem teljesítették, a vízkeret irányelvet nem teljesítették, de lépni kell. Örülök annak, hogy az új spanyol mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszter prioritásként kezeli ezt a helyzetet de nem tudom, hogy visszafordítható a helyzet. Remélem, hogy igen. Tegyünk meg mindent, legyenek újabb kezdeményezések azért, hogy ezt a civil szervezetet támogassuk, aki végre felhívta a figyelmet erre a helyzetre. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Szépen, Mászre Mártini asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani a petíciók benyújtóinak, hogy eljöttek, bemutatták a véleményüket a Mármenor jelenlegi helyzetével kapcsolatban, és hogy hogy tudunk mi hozzájárulni ahhoz, hogy javuljon a helyzet. És ö, eh, szeretném elmondani, hogy otthon vannak itt, eh, néhányan már itt is teszünk erőfeszítéseket, attól függetlenül, hogy melyik politikai csoportosuláshoz tartozunk. Nagyon fontos, hogy Spanyolország esetében a Mármenor helyzetét oldjuk meg. Az összes spanyolnak a tulajdonáról van szó. Ez egy olyan enkláve, egy környezeti ökológiai enkláve, amilyen has, amihez hasonló nincs egész Európában. Én majorkai vagyok, de mégis személy szerint érintetnek érzem magamat. Meghallgattam a petíció benyújtóit, néhány javaslatukkal egyetértek. A Fél évvel ezelőtt ott jártam, és én is napi kapcsolatot tartok a tudományos élet képviselőivel, és ezért Aguilera asszonynak szeretném mondani, ugye mondta, hogy nem biztos, hogy helyreállítható-e a helyzet. Én csak annyit tudok mondani, amit a tudományos életben dolgozó kollégák mondanak. Igen, hál' Istennek igen, de most kell cselekedni. Úgyhogy a, Találkoztam tehát a tudományos élet képviselőivel, helyi hatóságok képviselőivel, intézmények képviselőivel, Murcia eh, régió elnökével eh, és eh, miniszterével is. Azért, hogy egy kicsit megnyugtassam önöket, egyrészt ugye megértem az önök aggályokat, de azért szeretném elmondani, ahogy a bizottság képviselő is mondta, a bizottság ismeri a helyzetet, és az, aki tehát én magam is kérdést tettem föl a bizottsághoz azért, hogy biztosítsa a támogatást, hiszen itt szükség van a forrásokra, ezt a bizottság képviselő is említette. És annak örülnünk kell, hogy az Európai Bizottság írásban vállalta, hogy költségvetési támogatást ad. De ez az erőfeszítés nem az én egyéni erőfeszítésem, itt több részes fél van. Emlékeztetnék arra, hogy a Murcia jelenlegi kormánya is hozott intézkedéseket. A bizottság képviselő is említette a Mármenor integrált védelméről szóló törvény, egy védett fai adatbank fölállítása, tehát a jelenlegi murciai kormány részéről már történnek lépések, de fontos az is, hogy ne csak a tényekről beszéljünk, hanem Persze, erről beszélhetünk, sajnálatosnak tartjuk ezeket. A környezetvédelmi miniszter is beszél erről a kérdésről, de hát egy kicsit Aguilera asszony szavait használnám, hogy itt költségvetési paralízis következett be. És kihasználnám azt is, hogy a Murcia Szocialista Pártitkára is itt van de a spanyol kormánytól azt kell kérni, hogy költségvetési támogatást ők is adjanak, mert sajnálatos módon nem hallgatják meg a múrciai lakosokat, ugye nem szavazták meg őket a múrciaiak, ezért nem kapnak költségvetési támogatást se ezen a területen, se más területeken. Ezt én végigéltem, ott voltam, találkoztam a különféle szervezetek képviselőivel. Pozitívan akarok gondolkodni, mindannyian azért vagyunk itt, hogy előrelépjünk, hogy azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk helyreállítani ezt a gyönyörű lagunát, a Mármenot. Szeretném elmondani, hogy mindannyian rajta kell, hogy legyünk. Murcia helyi kormánya, kormányzata, költségvetési támogatást biztosított 55 millió eurós szinten. Európai Bizottság szintjén tárgyalások folynak, és én remélem, hogy ez még hozzá fog járulni az előző 55 millióhoz, de mindenki hozzá kell, hogy járuljon a megoldáshoz. Mert itt nincs politikai, ideológiai kérdés. Ennek kék színűnek kell lennie, mert azt szeretnénk, hogy a Mármenor kék legyen. Elnök asszony végül mindannyian azért ülünk itt, hogy ezt a vállalást megtegyük, és spanyolként, majorkaiként, aki magáénak érzi a murciai problémát is, elmondanám, hogy ez a mi célunk, az én célom, itt ne politizáljunk, lépjünk föl közösen, kérjük azt az intézményektől, hogy ők is tegyék meg a feladatukat, és nagyon fontos, hogy képesek vagyunk erre, és megérdemlik ezt a lakosok. Köszönöm. Mr. Uh, Rossmer, gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Szeretnék gratulálni és köszönetet mondani a petíciók benyújtóinak, hogy ezt a harcot lefolytatják, hogy megjelentek itt a parlamentben ezzel a kérdéssel, és nagyon régóta, évek óta, van, aki már 20 év óta foglalkozik ezzel. 20 év ezelőtt fogadta be a parlament az első ilyen témájú petíciót. A Málmenor problémája nem új probléma, nem két-három-négy évvel ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt merült fel mindenki tudja, és elhangzott, és nem is akarom megismételni. Az Európai Unió legfontosabb sorsvízű lagunájáról van szó. Ez egy környezeti katasztrófa, precedens nélküli, és ez folyamatosan lép előre, folyamatosan újabb jelenségek merülnek föl, láttuk a képeket, teljesen zöld volt a laguna, aztán több ezer vagy több millió hal pusztult el, tehát a, ezt a tenger részt is halottnak tekinthetjük, föl kell ezt számolni, és ez környezeti végső halálhoz vezethet. A lagunában ma hat terület van, amire a habitat irányelv érvényes, és hat madarak irányelv által védett terület. Ezért fontos, hogy itt a szakbizottságban megbeszéljük ezt a kérdést, hogy nyitva tartsuk a petíciót, azért, hogy a parlament és az Európai Bizottság is lépjen a probléma megoldása érdekében. Az elmúlt években, ugye nagyon sok az ok, ezt hallottuk, intenzíven átalakult a terület, erről is Lára Igeljára asszony mondta, hogy a helyi közigazgatás nem ellenőrizte a területet, intenzívan a kontroll nélkül, tehát az európai nitrát irányelvet is megszegve hagyták a, hagyták a nitrán használatát. Az egyik olyan autonóm közösség, ahol nincs területgazdálkodási terv. Ugye hallottuk a regionális hatóság mit tesz, de mi vagyunk az egyetlen autonóm közösség, vagy legalábbis kevés olyan autonóm közösség van, ahol nincs területrendezési terv. Aztán az 80-as évektől kezdve bányászati tevékenység is folyt ellenőrzés nélkül, a Mármenor használták ellenőrzés nélkül, tehát egy, egy környezeti, szociális, gazdasági probléma több mint félmillió személyt érint napról napra közvetlenül az, ami történik a Mármenó területén. És Murciában mindannyiankat személyesen, erkölcsileg, környezetileg, és mindenképpen ér, érint az, hogy mi történik itt a Mármenó területén. Két petícióról van szó. Először is Kérjük azt, hogy a szakbizottság, az ENVI szakbizottságnak továbbítsa ezt a petíciót, illetve szervezünk egy látogatást a Mármena területére. Az ENVI szervezzen egy ilyen látogatást. A... Néhány héttel ezelőtt fölmerült, hogy a Peti Szakbizottság szervezze meg ezt a látogatást, de nem kaptuk meg a politikai támogatást. Tehát ezt nem támogatták, hogy a PETI szakbizottság látogasson el oda. Ezért kérjük meg a ENVI szakbizottságot, hogy szervezzen egy ilyen látogatást, egyeztessen a civil szervezetekkel, környezetvédelmi szervezetekkel, amelyek harcolnak a Malmeror védelme érdekében készítsenek egy jelentést, a jelentésben állapítsák meg a jelenlegi helyzetet, az okokat, és fogalmazzanak meg ajánlásokat, és természetesen legyen ennek tudományos megalapozottsága. A másik kérésem, az Európai Bizottsághoz fordulok. A képviselőjük nagyon sok mindent mondott, de e, szerintem az Európai Bizottság közvetlen e, szerepéről van itt szó. Most a papírról térjenek át a konkrét fellépések. Ne csak a madridi találkozók legyenek, hanem látogassanak el a helyszíne. Nagyon megváltozik a dolog, amikor ott helyben látjuk, szagoljuk e, azt, hogy mi is a helyzet, és látjuk, hogy milyen színe lett a Mármenornak. Az Európai bizottság ugye írásban kapott magyarázatokat a illetékes hatóságoktól, de szerveznek ők is egy látogatást, mérjék föl, hogy konkrétan mi a helyzet, állapítsa meg a felelősségeket az Európai Bizottság, a, és amikor szükséges indítson kötelezettségszegési eljárást. A következő több éves pénzügyi keret, a következő költségvetés vita során, ugye mi most történik, határozzunk meg befektetési programokat és sorokat, és ezt kérjük a bizottságtól, hogy ehhez kapcsolódjon a felelősségre vonás is, mert évek óta erről csak beszélünk, de nincs eredmény. Tehát ENVI szakbizottsági látogatás, Európai Bizottsági látogatás, és tartsuk nyitva a PETI szakbizottság szintjén ezt a petíciót. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Vájc úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogom elismételni a dicsérő szavakat a régió kapcsán, hogy ez milyen komoly ökolódi, ökológiai kincs, nem csak Spanyolországnak, hanem egész Európa számára a jelenlegi szituációról. Azt tudom mondani, hogy már 30 éve ismert ez a probléma számunkra, és a helyi hatóságokról tudjuk, hogy vagy nem akarnak, vagy nem képesek arra, hogy Európai Uniós és spanyol jogszabályokat végrehajtsanak. Addig elmennék, hogy azt mondjam, hogy itt egészen tudatosan, akaratlagosan megszegik a szabályokat, és a hatóságok szemet hunynak a helyi hatóságok egyszerűen ö, lehetőséget adnak erre. A nitrát az a mezőgazdaságból érkezik, származik oda. Én is gazda vagyok, és szeretném kompetensként elmondani, hogy műtrágya használatot is el lehet úgy végezni, megold, meg lehet úgy oldani, hogy ne szennyezzük ennyire a környezetet, ne kerüljenek bele a folyókba ezek a nitrát anyagok. Nagyon-nagyon hosszú ideig kell a környezetet így szennyezni, hogy ez legyen az eredmény. És kérdem én, éveken keresztül, évtizedeken keresztül, hogy történhetett ez meg, hogy egyszerűen ezt a hulladékot a tengerbe folyamatosan öntötték, anélkül, hogy a hatóságok nem tudtak erről állítólag. Természetesen tudtak erről, csak nem csak elfordították a fejüket, most szociáldemokraták vannak a kormányban, változások vannak, és nagyon örülök annak, hogy a szociáldemokrata részről is most már ö, a, felmerült az az ötlet, hogy odalátogatnak, vagy még akár szankcionálnak is és pozitív meglepetés a számunkra, hogy a bizottság mennyi intézkedés foganatosított. 2015-ben volt egy jogsértési eljárás, semmi eredménye nem volt. 2017-ben ugyanígy nem volt semmi eredménye jogsértési eljárásnak számos petíció és kudarcba fulladt. És a kérdés az az, hogy a spanyol polgároknak mi hogyan tudjuk a környezetvédelmi ígéreteiket, ígéreteinket megvalósítani és vég, beváltani a gyakorlatban, hiszen a Natura 2020-ban is megbicsaklik a bizalom, és az, egész Európai Unióban nem fognak hinni és bízni a polgárok, úgyhogy drámai változás és gyors változás szükséges a régióban és a spanyol kollega, szociáldemokrata kollega javaslatához kapcsolódni, konkrét szankciókra van szükség. Nézzük meg azt, hogy mi történik, ha leválasztjuk a pénzeket, a támogatást. Az ilyenfajta nitrát öntés azt jelenti, hogy megszage, megszegem a szabályokat, és akkor a mezőgazdasági támogatásokat egyszerűen meg lehet állítani, le lehet állítani, hiszen mi finanszírozzuk ezt és a konzervatívokkal együtt az ékesbeszédű kollégát is meghallgattam ezzel kapcsolatban. A tárgyalásokon is részt vettem, az agri- a mezőgazdasági stratégia nem volt nagyon ambiciózus például környezetvédelmi szempontból, a biogazdálkodás sem támogatta az önök által kitárgyalt, megtárgyalt stratégia a olyan műtrágyák is léteznek, amelyek nem szennyezik nitráttal a talajt, de mesterséges műtrágyát is igenis lehet felelős módon használni. Tehát egyszerűen tartsuk vissza a közös mezőgazdasági politika támogatását addig, amíg ezek a gazdák igenis megfelelnek a szabályoknak, hiszen mi is meg kell, hogy feleljünk a szabályoknak, mi többi gazda, és ez egy óriási változást jelent, hiszen abban a pillanatban, hogy ezek a gazdák azt látják, hogy nem jön a pénz, mivel a vizet és a talajt nem tartják tiszteletben, hanem szennyezik a környezetet. Én biztos vagyok benne, hogy az ottani stratégiát pozitívan fogják megváltoztatni, és már menorban pozitív változást látunk, és a spanyol szociáldemokrata kollégával egyetértek, igenis látogassunk el oda, hogyha nincs többségi támogatás ebben a szakbizottságban erre, akkor az Envivel közösen menjünk oda, nézzük meg, hogy mi a helyzet, és a, múlt, a múltról panaszkodhatunk, ugye most én is a múltról panaszkodtam, de ez nem fog segíteni sem Marmelonnak, se a polgároknak. Egyszerűen nézzük meg, hogy az utóbbi 30 évben milyen hibák voltak. Menjünk oda, és valóban könyörgöm, menjünk oda, és érjünk el érdemi változást. Köszönöm szépen ezt az érzelemdós felszólalást. Bent Huber úr következik. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen ezt, ezeket a csodálatos felszólalásokat, és köszönöm a petíció benyújtóinak is, hogy eljöttek. Nagyon rövidre fogom a mondandómat, és köszönöm a bizottságnak is ezt a felszólalást, ahol már felvázolta az, hogy milyen intézkedéseket lehet kilátásba helyezni egy olyan területen, ahol a múltban komoly mulasztások történtek és szeretném elmondani a kollégáimnak, nem szeretném azokat is váddal illetni, akik betartották a szabályokat, azért ne felejtsük el. Véleményem szerint itt nem csak helyi szinten, nem csak Európai Unió szinten kell fellépni, hanem a spanyol kormánynak is van felelőssége, és a regionális erőknek is, az, hogy hogyan állítsuk talpra ezt az ökoszisztémát, ez egy közös cél, további lépésekre van szükség, és az a kérésem, hogy leegyszerűsítsük a dolgokat, hogy a 2019-es petícióval dolgozunk tovább, a másik két petíciót pedig zárjuk le, tehát a 2019-essel kellene tovább presszionálni a bizottságot, hogy tovább tisztázza ezt a helyzetet, és támogatom a javaslatot, hogy az Envi-nek adjuk ezt át, és nézzük meg, hogy egy fact-finding ténymegállapító látogatást kilátásba helyezhetünk-e. Tehát így gondolom, hogy az ENV-nek kellene ezt átadni. Köszönöm szépen! Szóval ide, úr, Muchas gracias, presidenta. En primer lugar... Köszönöm szépen, elnök asszony, először is. Én is szeretném elismerni, hogy itt jó szándékkal és politikai hátsó szándék nélkül fogalmazták meg ezt a petíciót, ugye a Mármenor helyreállításáról van szó. Ismerem közvetlenül a Mármenort, nem csak, hogy az, abban a kiváló közösségben, kiváló területen élem, hanem nagyon ismerem a területet. Első alkalommal, amikor a gyerekeim látták a tengert, akkor az a már menor volt. Ott tanultak meg úszni, és ott élnek továbbra is, és két-három év óta eh, egyre rosszabb a helyzet. Igen, szenvedtünk, nem csak a mi családunk, a barátaink, a szomszédaink, hanem mindenki szenved azon a területen. De a regionális kormány tagjai is szenvednek, és láttam azt, hogy szenvednek olyan személyek, akiknek a politikához semmi köze, de a tudományos életben dolgoznak, és aggályosnak tartják ezt a helyzetet. Senkit nem láttam, aki elégedett lenne azzal, ami ott történik az elmúlt években. Ezért azt mondom, hogy nem fogadom el, hogy a Mármenor védelmét ideológiai okokból kisállítítsák bizonyos személyek. A murszai hatóság nem csak, hogy aggodalmaskodik a helyzet miatt, hanem az elmúlt években fölléptek, és ahogy az Európai Bizottság is ezt elismerte, a, mit is tett Murcia régiónak a kormányzása? jogalkotási területen, fenntarthatósági befektetések területén, felmérések területén, a figyelemfelhívás érzékenyítés területén. Ezt fel tudnám sorolni, de erre nincs idő. Ellenőrző szankcionális tevékenységet is végeztek azért, hogy a 2018-as környezeti szabályoknak feleljenek meg. Aztán részvételi átlátható folyamatot állítottak föl a 2019-es integrált terv érdekében, ezt is említette a bizottság. És föl tudnám sorolni az összes intézményt, közösséget, amely hozzájárult a kidolgozáshoz. És itt van a kezemben az integrált környezetvédelmi terv a Mármoner érdekében, Mármenor érdekében, amit decemberben fogadtak el, és itt állampolgári konzultációst is folytattak. Több mint 8 millió eurót szántak sürgőségi intézkedésre 2019. novemberben. Nemrég 56 millió eurót fogadtak el, hogy a Mármenor megmentése érdekében, és a regionális kormány szintjéről. Itt vannak azért olyan emberek, akiket mindez nem érdekel. Úgy gondolom, hogy ma azt várják el, hogy a helyzetet politizálják, de hát egy ilyen témában azért ez nonsens, amikor a Mármenor, Mármenor helyreállításáról van szó. Szocialista képviselők részéről hallottam, bár biztos, hogy nem kapnak utasítást. Úgy tűnik, hogy Sánchez támogatta már Murcia területét, amikor leginkább erre szükség van. A kormány elnöke stratégiáján belül lehet, hogy azt gondolja, hogy minél rosszabb Murciának, annál jobb nekem. A Mármenor vagy a murciai környezeti helyzet nem aggaszt senkit. Egyszerűen a néppárt elleni fegyverként használják ezt fel, és csak két esetet szeretnék említeni. A Glória vihart követően Murcia területére ellátogatott a kormány elnöke, helikopterrel ment, elrepült Májmenor felett, kifejezte az aggájait, és utána néhány fotót készített, és visszament a Monklába. Mennyibe került mindez, és mennyit szánt a területre? Nulla eurót. Aguilera képviselőasszonynak mondanám, hogy lehet, hogy Katalóniában akart plusz támogatást szerezni. Sajnálatos módon rosszabbul kezelik azokat, akik szövetségesek, mint akik nem szövetségesek. A a spanyol kormány támogatásának a hiánya miatt a murciai kormány az Európai Beruházási Bankhoz fordult, hogy 320 millió eurós kölcsönt vegyen fel a Mármenor helyreállítására. Sánchez, a kormány elnöke, ezt megvétózta és megakadályozta, hogy elkezdődjön a Mármenor helyreállítása. A gazdasági miniszter szerint ezt azért teszik, mert Murciának a kötelességét kell teljesítenie, mielőtt újabb kölcsönt vennének föl, hiszen ez csak a lakosságot terheli. Végül, hogyha Sánchez, az elnök nem a támogatása a Mármenor érdekében, a vihart követően, és azt mondja, hogy a murciai régió európai forrásokat akarjon szerezni, akkor egyértelmű, hogy a leg, egyáltalán nem érdekli a elnököt a Mármenor helyzete. Ő neki fontos a konfrontáció. Minket viszont a néppárt részéről az érdekel, hogy tegyük félre a populista képmutatást, ne politizáljuk át ezt a témát, kéz a kézben dolgozzunk, tudományos életképviselőivel, civil szervezetekkel. A Mármenor egy állami kérdés kell, hogy legyen, nem szabad manipulálni. És hogyha valóban mindenkit érdekel a Mármenor jövője, akkor beszéljen Sánchez elnökkel is, hogy ő is adja meg a támogatást, és kéz a kézben dolgozunk azért, hogy ezt a súlyos helyzetet megoldjuk. Köszönöm. Muchísimas gracias. Köszönöm szépen. Ultraszón úr kért szót, aki még nem kapott szót, aztán Szira asszony, ő már felszólalt, vagy nem? Nem szólalt föl? Akkor Urtaszun, Szigira asszony, csak röviden úgy tűnik számomra, hogy a, ez egy olyan petíció, amivel kapcsolatban a petíció benyújtói és a bizottság is azt mutatta, hogy megvan annak a lehetősége, hogy itt európai jog sérült több, több területen, ökoszisztémáról van szó. Szóval erre kell, hogy koncentráljuk a munkánkat. A mi bizottságunknak a feladata, hogy azt vizsgáljuk meg, hogy az európai jog sérül-e, ez a mi fő feladatunk és hogy ezt átalakítsuk egy kellemetlen spanyol pártok közti vitává, hát az szerintem nem a mi dolgunk. A petíció benyújtói egy nagyon súlyos helyzetről számoltak be, a közösségi jog sérül, ez dokumentálva van, a petíció benyújtói részéről, a bizottság részéről is, ezért én azt kérem, hogy megoldásokat keressünk, meg kell, hogy állapodjunk, és meg kell beszéljük a javaslatokat, legyen, a jelentés, szervezünk egy látogatást, de a petíció benyújtói, akiknek valós aggájai vannak, azt ne alakítsuk át egy politikai, spanyol politikai pártok közötti pingponggá. Köszönöm szépen, Arego asszony. Igen, szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtóinak, akik eljöttek ide. Azok a fotók, amiket bemutattak, teljesen uh, egyértelműen mutatják, hogy milyen szomorú a helyzet. Horrorisztikus képeket mutattak be, egy nagyon fontos ökológiai szempontból is értékes területről van szó, és sajnálatosnak kell tartanom, hogy bizonyos dolgokat kellett, hogy meghallgassak. Ortaszon úr, amit mondott, az egyetértek, hogy ez a, most itt ne egy belső vitával alakítsuk át ezt a vitát, mert nekem az lenne szimpatikus, hogyha transzverszális módon, ahogy a korábbi kollégák említették is, hogy így átfogóan együtt lépjünk fel, küldjünk a petíciós szakbizottság részéről egy missziót, oda mérjük, hogy történetesen, hogy valójában milyen a helyzet. Hát valójában, amikor ott van az ember, amikor ott áll a tenger mellett, és látja, hogy mivel alakult át, akkor érti meg, akkor éli át az ember, hogy egy egész területre ö, hogyan hat ez a katasztrófa környezeti, szociális, gazdasági szempontból is. Tehát ez fontos, hogy ott lehessünk, mert amit látunk az adatok alapján, amiről a tudományos világ beszámol, ennek alapján nem gondolhatjuk azt, hogy hamarosan megoldódik a probléma. És igen, prioritásként kezeljük ezt a helyzetet. Ez, ennek a szakbizottságnak a képviselője menjenek el a helyszínre, és mérjék fel, hogy mi történik. Itt politikai döntésekről van szó, és konkrétan a kormány hozott meg politikai döntéseket, amik intenzifikálták a mezőgazdaságban a vegyszereknek a használatát, és Persze tiszteletben kell tartani itt a törvényi előírásokat, de fölmerült a probléma, hogy illegális tevékenységet is folytatnak a területen, és ez is hozzájárult a katasztrófához a Mármenor területén. Ezt mind föl kell, hogy jegyezzük, és örülök annak, hogy nagyon sokan aggódnak most emiatt. Ezért jó lenne, hogyha számíthatunk volna az ön támogatására is, amikor ezt a missziót kértük. Ezért részünkről Fontos, hogy tartsuk nyitva a petíciót, itt nyomást kell gyakorolni ezen a területen azért, hogy megfelelő döntések szülessenek. Ne csapjuk be magunkat, itt nem csak források kérdéséről van szó, vagy hogy a illetékesek dobálják a felelősség labdáját. Fontos egy megfelelő diagnózis, és így kell meghatározni a szükséges eszközöket. Igen, javasoljuk újra, természetesen az Envin keresztül a látogatást, de legyen en, a mi felelősségünknek is, mi szakbizottságunknak is ebben részese, szervezzük meg ezt a látogatást a Mármenorhoz. Készítsenek a regionális hatóságok egy jelentést, amiben megmagyarázzák, hogy milyen intézkedéseket fognak hozni. A több mint 500 ezer hektár tekintetében, ahol illegális tevékenység folyik Murciában, Cartagena területén. A bizottságtól azt kérjük, hogy a víz minőség helyreállítására vonatkozóan készítsenek jelentést, és szólítsák fel a spanyol hatóságokat arra, hogy milyen lépéseket kell tenniük. Köszönöm, Aguirre asszony. Köszönöm, én csak annyit szerettem volna mondani, szeretnék Weiss úr hozzászólására reagálni a mezőgazdasági modellel kapcsolatban. Én nem akarom védeni a mezőgazdasági modellt. Azt szerettem volna mondani, hogy a mezőgazdaság az elmúlt két évtizedben nem illegális tevékenységet folytatott, hanem rontotta a helyzetet. Ezért most nem szabad ezen csodálkozni. Vannak olyan, igen, persze illegális kutak, illegális tevékenységek, de ezeket megengedték, ez nem két-három nappal ezelőtt született. Én nem akarom védeni ezt a mezőgazdasági modellt, és nem akarom ezt a mezőgazdasági modellt, de ne támadjuk a gazdát. Végül, elnök asszony, röviden. Nem tudom, hogy jó volt a fordítás, de amikor egy képviselő azt mondta, hogy nem akarjuk politizálni a vitát. Köszönöm. Bueno, vamos a intentar no abrir el debate. Jó, most ne nyissuk meg az ilyenfajta vitát. Fajdónak adom meg a szót, és így zárjuk le. Köszönöm, elnök asszony. Két dolgot szeretnék tisztázni. Először is, hogy itt utalások történtek. A néppárt nem vétozta meg ezt a látogatást. A néppártnak más prioritása volt, méghozzá az, hogy a látogatásnak legyen az a célja, hogy zárjuk le a felmérést. Több mint 300 embert gyilkoltak le, tehát egy másik eseményhez, másik helyszínhez adtuk mi le a voksunkat, de ez csak egy prioritás volt. De hogyha a muszjai kormányra utalnak, akkor meg kell változtatniuk a hangnemüket és a véleményüket is. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Akkor lezárjuk ezt a vitát a frakciók részéről. A petíció vitájának a lezárása érdekében Eduardo Salazar Atoñónak, és utána két percre José Luis Agradezca Castellano úrnak is megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék annyit mondani, hogy a Mármenor nem érti a politikát. Azt érti, hogy most tízezer hektáron illegális tevékenységet folytatnak, innen exportálnak egész Európába. Ezért amit kérünk az Európai Parlamenttől, hogy segítsenek abban, hogy tartsák be a szabályokat. Borzasztóan a számunkra, hogy a bizottság nem nézi kritikusan, mert persze sokféle terv történt, program történt, de ezek mind az utolsó napokban készültek. Tehát a párbeszéd, meg az újabb jogszabályok helyett az a fontos, hogy túléljen a Mármenor. Köszönöm. José Luis Alvarez úrja szó. Két percük volt mind a kettőjüknek. Kevés esetben fordul elő, hogy a petisző benyújtói nem használják ki a hozzászólási lehetőségüket. Álvarez úr, először is szeretnék köszönetet mondani a javaslatokért, és azért, hogy nyitva kívánják tartani a petíciókat, nem csak egyet, hanem mindegyiket. Ez fontos Murciában, ami történik, az az, hogy pontosan a szociális nyomás hatására egyébként környezeti témában Spanyolországban az egyik legnagyobb demonstrációra került sor, több mint 50 ezer ember vett rajta a szét Cartagenában, Egyébként az Európai Bizottság, Európai Intézmények részéről is nyomást gyakorolnak a kormányra, hogy teljesítsék az európai szintű jogszabályokat. Fontos, hogy a Mármenor jövője szempontjából, hogy ezt a nyomást föntartsák, ugye nyitva tartva a petíciókat is. A probléma egyszerű. Van egy mezőgazdasági termelési modell és egy ökoszisztéma, amelyek kapcsolódnak, de nem kompatibilisek. Ez a probléma, ezek nem kompatibilisek. Tehát vagy van egy gazdasági-ipari átállás Kartahénába, vagy soha nem lesz élhető a már menor. Ezt kell megértenünk. Hogyha azt akarjuk, hogy az ökoszisztéma fölmaradjon, akkor a mezőgazdasági termelési modellt meg kell változtatni. A szennyeződés 58% a mezőgazdaságból érkezik a Mármenorba. Ezeket az adatokat a Muszi Egyetem ellenőrizte, tehát ez az egyenlet. Köszönöm. Köszönöm. Meghallgattuk a petíció benyújtóit aztán a bizottságot, képviselőket a frakciók részéről. Elnökség javaslata, hogy tartsuk nyitva a petíció vizsgálatát. Információt kérünk a spanyol kormány környezetvédelmi miniszterétől, minisztériumától, mutassák be, hogy milyen lépéseket terveznek, és milyen költségvetéssel támogatják ezt a Mármenor és a mezőgazdaság támogatása érdekében. A Murcia régió környezetvédelmi minisztériumától is ugyanezt a kérdést tesszük fel, milyen a végrehajtása a 2019. decemberében elfogadott törvénynek, milyen költségvetést szállnak erre a célra. A bizottság részéről pedig kérjük, hogy adjanak további információt is a petíciós szakbizottság számára, adják meg a befektetési, beruházási terveket is, amelyek a Mármenort és a Marmenor védelmét szolgálják. Hasonló módon az ENVI szakbizottsághoz kérése fordulunk, hiszen ők a kompetens bizottság. Köszönöm szépen a petíció benyújtainak, hogy eljöttek hozzánk. Ugye az európai intézményekhez a mi bizottságunk biztosítja a, bejáratot az állampolgároknak, a Európa minden legtávolabbi sarka számára is, úgyhogy mi továbbra is védeni fogjuk a Mármenot. Köszönöm. Következő petíció, 11-es pont, 956 per 2016-os petíció. Egy német állampolgár nyújtotta be egy ö, akciócsoport nevében, három ország régiója Tihange ellen, a tihangai atomerőmű ellenében nyújtották be a petíciót. A petíció benyújtója itt van, üdvözöljük. Ahogy tudja, azért egy dolgot szeretnék kérni, ahhoz, hogy folytathassuk a napirend tárgyalását. Azt szeretném kérni, hogy aki elmegy, kimegy a teremből, csöndben tegye meg. A következő petícióra át kell, hogy térjünk. Tiszteletben kell tartanunk a petíció benyújtóját akkor 5 percet kap a petíció benyújtója, és aztán a vita végén még két percet fog kapni. Úgyhogy most öné a szó. Köszönöm szépen, üdvözlöm. Tisztelt elnök asszony, tisztelt petíción szakbizot, ö, petíciós szakbizottsági tagok, tisztelt bizottsági képviselők, körülbelül egy év telt el azóta, hogy első alkalommal itt felszólalhattam a Stencion régió kapcsán, és akkor azt az ígéretet kaptam önöktől, hogy tovább vizsgálják az ügyet, és a belga kormánynak levelet írnak, és ma kiózanodtam, már csalódottságomnak kell hangot adnom, ugyanis semmi nem történt, úgyhogy még egyszer szeretném elismételni nyomatékos kérésemet önök felé. Um, az Áheni és Tetszer régió vezetője vagyok. A három ö, régiót, ö, ö, körülbelül 100 önkormányzatot számláló régió szószólója vagyok. Németország, Luxemburg és Belgiumból. Itt 8 millió ember él ebben a régióban, és szeretném a Tiansi atomerőmű ellen felemelni a szavamat ezen emberek biztonsága érdekében. Nagyon komoly kételyek merültek fel, hogy mennyire biztonságos ez a berendezés tavaly júliusban a magreaktor körülbelül egy év leállás után újra elkezdett működni, azonban néhány hónappal később, 2019-ben már ki kellett kapcsolni, technikai problémák merültek fel ugyanis, a kettes reaktor biztonsággal kapcsán már 2012 óta kételjek merültek fel. A Tions 2012, 2012-ben leválasztott a hálózatról biztonsági aggályok miatt, hiszen repedéseket fedeztek fel az erőműben, ezt mindenki tudja, de még mindig nem volt megnyugtatóan tisztázva az, hogy mi volt ennek a háttere. Azonban a belga hatóságok 2013-ban ismét engedélyeztek az üzembe helyezés mindennek dacára. 2014-ben megállapították, hogy a repedések száma megnőtt, illetve a már meglévő repedések sokkal komolyabb problémát jelentenek, mint eddig feltételezték, így megint lekapcsolták a, ezt a reaktor részt, és a biztonsági aggályokra megint nem, kapott, nem kaptak sen, megnyugtató választ a felek. 2015. novemberben és decemberben a Teans 2 ismét üzembe helyezésre került, azóta több független tudós, szakértő és szakértői bizottság megállapította, hogy a belga hatóság által összeállított biztonsági jelentés nem logikus és nem indokolt, nem áll megfelelő szolid lábakon, és további jelentések is történtek a, ebben a három népességet tömörítő rock, régióban ezek komoly hírek voltak, ezeket nem sorolnám föl ismét, de fontos, hogy kihangsúlyozzam azt, hogy a, a reaktor biztonsági bunkerében a beton ö, is romlik, illetve egyéb anomáliákat is megállapítottak a a biztonsági bunkernek nagyon fontos része a beton rész, néhány olyan térről van szó, ahol gőz keletkezik, ez a gőz megnedvesíti a betont, és ez korodálja is azt egyúttal. A biztonsági bunkerben olyan vészpumpák találhatóak és dízelgenerátorok, amelyeknek a működéséhez rendkívül fontos a megfelelő környezet, a biztonsági bunkernek megfelelő külső környezeti hatások ellen is ellenállónak kell lennie, azonban itt is kételyek merültek fel például, hogy egy repülőgép katasztrófa lezuhanás esetén ö, megmaradna ez a beton bunker, ugyanis nagyon közel van a repülőtérhez ez a bunker, ezért nagyon komolyan aggasztó a helyzet. Továbbra is hiányoznak a Tians 2 dokumentációi a biztonságot megállapítandó és többszöri felszólítás ellenére, illetve a petíciós szakbizottság tavalyi meghallgatása ellenére sem állít, sem keletkeztek ezek a dokumentumok, ezért nagyon fontos az önök nyomatékos támogatása ehhez. A minőség garancia a nyomás konténerben csak a megfelelő belga kormány által jóváhagyott biztonsági koncepció által lehetséges, ezért az új Európai Bizottságot arra kérjük, hogy a belga királysághoz forduljon. Az, a belga királyságot arra kell felszólítani az Európai Bizottságnak, hogy a hiányzó dokumentumokat, a TIANS 2 kapcsán hozza nyilvánosságra, illetve a biztonság garant, biztonságot garantálandó, a 8 millió ember biztonságát garantálandó, átlátható módon és visszakövethető módon kell a dokumentációt összeállítani, és az új bizottságot nyomatékosan arra kérjük, hogy az Euratom szerződés megsértését is vizsgálja ki, hiszen a TANS 2 biztonsági szempontból komoly jogsértéseket tapasztalt a múltban. Köszönöm szépen, bizottság. Itt van még egy petíció benyújtó, Walter Schumacher. Az áheni polgárok atomenergia ellenes mozgalmát, polgári kezdeményezését képviselem. Közvetlenül nem vagyok a régió polgára, de teljes mértékben egyetértek ezzel, ami elhangzott. És mint említettük, folyamatosan a dokumentumokat akarjuk megkapni. Azt szeretnénk tudni, hogy a belga biztonsági hatóságok mit tesznek, független szakértőkkel szeretnénk megvizsgáltatni ezt az anyagot, és hogyha ezeket a dokumentumokat megkaphatnánk, akkor elkezdhetne egy érdemi értékelés munka a tudomány és a politika területén, és ezt a petíciót tehát folyamatosan forszírozzuk. Nagyon fontos, hogy megkapjuk ezeket a dokumentumokat a belga hatóságoktól, ebben kérjük a segítségüket. Köszönöm. Most a bizottságnak adok szót. a Szika következik. Uh, thank you. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a petíció benyújtójának a prezentációt és az aggályok megosztását először is. A bizottság még egyszer ki akarja uh, emelni, hogy megérti és nyomon követi a polgárok által kifejle, kife. um, kifejezett aggályokat. A nukleáris biztonság, a környezet és a polgárok védelme abszolút prioritást képez. A nukleáris biztonság szintjén elmondjuk, hogy az atomerőművek szintje az azok biztonsága a tagállami felelősségkörben találatos, és a kompetens szabályozói hatóságok vizsgálják ezt. A jogi keret szintjén a bizottság látja, hogy Belgium átültette a mm, saját jogrendjébe a nukleáris irányelv követelményeit, megfigyeljük azt is, hogy minden e, része átültetésre került-e, folyamatosan kell e, felülvizsgálni az atomerőművek biztonságát. Ezen túlmenően az Európai Bizottság és az ENSZEG a biztonsági felügyelet irányelvének vizsgálatát is vizsgálja. Belgium részt vett ezen nukleáris biztonságról szóló öm, kerekasztal felülvizsgálatban a záró jelentés ezen eh, október, 2018 októberében már eh, megjelent, és Brüsszelben be eh, is mutatták. Ezen akcióterv keretében, nemzeti akció kerettervében kifejezetten a nemzeti cselekvési tervek 2019. szeptemberi határidővel való benyújtását írja elő. Az ENSZREG honlapján is megtalálható ez, az Európai Nukleáris Biztonsági Szabályozó Hatások csoportjának honlapja ez. Ezen csoport egy átfogó tematikus szakértői ellenőrzési gyakorlaton keresztül ellenőrzési műhely találkozót rendezett, és a cselekvési tervben kifejezetten a nyomonkövetést kell figyelembe venni, beazonosítani, és a következő felülvizsgálati időszakot is már meghatározza. 2021. május végén minden egyes nemzeti szabályozónak egy frissített nemzeti tervet kell a végrehajtási helyzetről kivonatosan bemutatnia. Az ENSZREG státusz jelentésének is ez lesz majd a témája. Köszönöm. Thank you, Mr. Aridon. Köszönöm szépen, Aridon úr következik. Arlimon Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előző felszólalók folyamatosan és nagyon precízen, illusztrisan elmagyarázták, hogy miről van szó. A belga oldalon lakom körülbelül 20 kilométerre légvonalban a szoban forgó atomreaktortól, tehát folyamatosan aggódom emiatt, de teljes mértékben két kézzel aláírom ezt a petíciót, szakértőkkel is együtt működtem, illetve nem szakértőkkel, hanem a témával foglalkoztam, és szakértőkkel beszéltem, és ezek a szakértők továbbra is kételkednek abban, hogy ami a technikai hiányosságokat illeti, ezek folyamatosan fennállnak, és folyamatosan aggasztóak. Tehát ennek a reaktornak tulajdonképpen egy részét ki kellene vágni és teszt eljárás alá vetni annak érdekében, hogy egy stressz helyzetet, stressz helyzetben megállapítsuk, hogy hogyan reagál de természetesen ez nem lehetséges, hiszen a reaktor nem lenne működőképes, hogyha kivágnánk egy szeretet. Tehát itt mindig elméleti feltételezésekből indulunk ki, de ilyen formában a kockázat is és az aggodalom is megmarad. Nincs elég információnk. A belga föderális nukleáris ellenőrzési ügynökség a kompetens ebben, a petíciók benyújtóinak a peer review-kat és az egyéb dokumentumokat el kell küldeni ennek az ügynökségnek annak érdekében, hogy mi is a szakértőinkkel ezt, ezt megvizsgáltathassuk. A 2004 per 84-es irány végrehajtásáról is tudok. Itt van egy olyan kötelezettség, hogy az adott érintett tagállamoknak peer review-kat kell összeállítanunk, és arról is tudomást szereztem, hogy van egy egész Európát érintő peer review, tehát páros felülvizsgálati jelentési folyamat. Ez nagyon jó az európai biztonsági politika szempontjából, és ellátogattam Luxemburgba is, és ott találkoztam a hatóság szakértőivel és az ott dolgozó mérnökökkel, akik a nukleáris biztonság foglalkoznak napi szinten, és ott egy kívánalom fogalmazódott meg, és ez is egy kérés, illetve inkább egy kérdés a bizottság képviselő felé, képviselője felé, mi szerint Európa, ami a nukleáris energiát illeti, együttműködik, ez igaz, de a biztonsági területen nincs együttműködés ahogyan helyesen elhangzott, ez valóban kizárólag tagállami kompetencia a biztonság. Noha peer review-król van szó, ez mégiscsak tagállami kompetencia. Tehát ez azt jelenti, hogy a belga hatóság egyedül döntheti el, előjoga egyedül dönteni hogy noha az aggodalmak dacára tovább működteti ezt az üzemet, vagy sem. Ő egyedül, ez a belga hatóság dönt erről egyedül. Erről lehet beszélni, hogy jó vagy rossz ez, de ez így van, ez a helyzet. Arról szeretnék most beszélni, hogy a nukleáris energia és az egész ipari folyamat, ami ehhez kapcsolódik, határokon, határokon átnyúló folyamat tehát, ha felrobban egy, egy nukleáris erőmű, akkor határokon átnyúló problémával szembesülünk, olyan formában, ahogy nagyon ritkán tapasztaljuk meg ezt Európában. Azonban ennek ellenére nincs európai szintű ügynökség, amely ilyenfajta aggodalmakkal foglalkozik, ezeket vizsgálja meg, és európai szinten reak, dönt arról, hogy egy reaktort bezár vagy sem rengeteg ügynökségünk van Európában, mindenre van ügynökség, de erre az alapkérdésre nincs ügynökség. És nagyon-nagyon egyértelműen látom azt is, hogy a régió polgárai a Tiansi hírek kapcsán rendkívül aggódnak, és ők is hiányolják ezt az ügynökséget. Úgyhogy nyomatékosan kérem a bizottságot, hogy mérlegelje ezt a lehetőséget is, adott esetben tagállam, a tagállamokat arra kellene ösztönözni, hogy legyen egy európai e, nukleáris biztonsági ügynökség, ahol az Euratom szerződés keretében el lehetne érni azt, hogy európai szintű döntés szülessen, és ne a belga hatóság kizárólagos kompetenciája legyen a döntés. Nagyon fontos tehát, hogy megkapjuk a dokumentumokat is, és a saját szakértőinknek is ezt meg tudjuk mutatni, és képet kapjunk arról, hogy mi a helyzet. Köszönöm szépen, Frem úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Ramon kollega nagyon pontosan vázolta az imént az, hogy itt alapvetően egy európai problémáról van szó ennél az atomreaktornál, hiszen bármi történik is, ebben az esetben legalább négy országot érint. Ez de mégis egy ország döntésén múlik az, hogy ez működik vagy sem, ez az üzem. Ezért is fordultunk az Európai Parlamenthez, mert ezt problémásnak tartjuk, és most elérkezett az ideje annak, hogy legalább a biztonsági kockázattal kapcsolatos kérdéseket megnyugtatóan rendezzük végre, azt hiszem, hogy a belga hatóságnak, illetve Belgiumnak nem lehet megengedni az, hogy a továbbiakban is egyszerűen ne vegyen tudomást a mi kérésünkről, és az Európai Bizottság nak is az Euratom keretében az ellenőrzési kötelességeit végre kell hajtani. Hallottuk azt, hogy az utóbbi években több részben is ellenőrzések történtek, de azért elég grotesz történet az, hogy a Tiansi erőművet bizonyos időszakokra lezárják részben, aztán egy másik részét lezárják, megnyitják, stb. Azt hiszem, hogy az átfogó transzparencia, átláthatóság alapvető létfontosságú. Németország, Hollandia, Belgium és Luxemburg igenis jogosult arra, joga van az embereknek arra, hogy tudjanak róla, hogy milyen veszélyben vannak a nukleáris biztonság kérdéseit az Euratom szerződés szabályozza Európában, de azért ez mégiscsak egy fekete doboz, egy black box, ez az egyik valóban csekély számú terület, ahol egyszerűen nincs kontroll az európai gazdasági közösség megalapítása óta az Európai Parlament alá tartozik, ellenőrzése alá tartozik számos pontos terület, de az, az atomenergia területe ez alól kivétel. Úgyhogy ezt a szerződést még egyszer meg kell nyitnunk, különösen még a Brexit tükrében is indokolt lesz, és az Európai Bizottságnak el kell uh, gondolkozni azon, hogy az Euratom szerződés felülvizsgálata során egy parlamenti ellenőrzésre hogyan adhat lehetőséget európai szinten. És a német szövetségi kormány szerepét se felejtsük el, hiszen nagyon komoly alkatrészeket szállít a német kormány Tians, a Tiansi reaktor működtetéséhez, mégpedig az, az üzemanyagot, az elégetendő anyagot, ezt is sürgősen le kell állítani. Az én szüke pátrián polgárai számos esetben az utcán tiltakoztak, és szeretném elmondani, hogy tegnap este a belga hatóságok egy év elteltével végre, az utolsó pillanatban, mielőtt ma reggel jöttünk volna, reagáltak, válaszoltak is a levelünkre, azonban tulajdonképpen ez egy teljesen semmit mondó levél volt. Egyszerűen azt mondták, hogy mi szikla szilárdan hiszünk abban, hogy nagyon is rendben van ebben ez a reaktor. Azt hiszem, hogy er, ez alapján nem fogják elnyerni a bizalmunkat, és elhangzott az is, és ezzel egyetértek, hogy a biztonsági dokumentumokat meg kell kapnunk, független szakértőknek meg kell vizsgálni ezeket a dokumentumokat, és elnök asszony, először is petíciót szakbizottságként igenis írjunk a bizottságnak, meg kell tudnunk, hogy az Európai Bizottság eddig milyen dokumentumok fölött rendelkezik, illetve az Európai Bizottságnak milyen vizsgálatai voltak már eddig, mik történtek, válaszolni kell a tegnapi semmit mondó levélre is, és azt kell mondani, hogy a, bizo- hogy a biztonsági releváns dokumentumokat küldjék el az Európai Bizottságnak a független vizsgálat céljából, ugyanis azt nem lehet megengedni, hogy saját maguk tanúsítsák az üzemeltetők az, hogy ők igenis nagyon biztonságosak. Ez nem, ezt nem lehet megengedni. Nem várhatunk még egy évet, és egy év múlva megint megállapítjuk, hogy nem történt semmi, ez nem megengedhető. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy a bizottság szeretne reagálni erre a kérdésre, amit Rimon úr tett föl. A bizottság köszönöm a petíció, köszöni a petíció benyújtóinak ezeket a kérdéseket, ezeket természetesen feljegyeztem, jelen pillanatban ennél többet nem tudok mondani. Oké, okay. thank you. Now you... Köszönöm szépen, két percet adok zárásképpen. Rudemeyer úr, tessék. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen. Tulajdonképpen csak arra emlékeztetném önöket, amire, amit egy évvel ezelőtt eldöntöttek ebben a szakbizottságban, miszerint szerint az Európai Bizottság további információkkal felkeresi a belga hatóságokat, és a, pet, a petíció vizsgálatát a szakbizottság folytatja, amint megkapta a szakbizottság az információkat. És most nagyon világosá vált, hogy a mai napig nincsenek meg ezek az információk a bizottság képviselő nőjének a szavai sem győztek meg engem egyáltalán, úgyhogy nyitva kell hagyni ezt a petíciót, ez egyértelmű, és mint elhangzott, ismét fel kell keresnünk a bizottságot azzal a kéréssel, hogy minden ö, általunk követelt információt bocsásson a rendelkezésünkre, hogy érdemben meg tudjuk vizsgálni ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Köszönöm, Schumacher úr következik. Nem? Köszönöm szépen a petíció benyújtóinak, köszönöm, hogy ilyen késő délután is elmondták a véleményüket, meghallgattuk a bizottságot, a bizottság tagjait, képviselőit. Az elnökség javaslata, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és az Európai Bizottságtól kérünk egy listát, kérünk dokumentumot, mindent, ami náluk megvan, illetve ezeket kérjék be a belga kormánytól is, adja meg a belga kormány is az összes információt a nukleáris biztonságra vonatkozóan az atomerőmű tekintetében. A petíció szakbizottság részéről küldünk egy levelet a belga kormánynak, amiben azt kérjük, hogy küldjenek információt ebben a témában. Ez a javaslatom illetve az elnökség javaslata a petícióval kapcsolatban. Köszönöm szépen. 12-es napi rendi pont, 690 per 2018-as petíció, Lucian Sauleneu román állampolgár nyújtotta be az Association for the Renaissance of Craiova szervezet nevében a bulgáriai koszlodúj atomerőműködésének tervezett meghosszabbításáról szól a petíció. Itt van a petíció benyújtója, ezért 5 perce van, hogy bemutassa a petíciót. Üdvözlöm! Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Én a második petíciónak vagyok a benyújtója a 12-es pont alatt. Elnézést kér az elnök asszony. Először is azt kérném öntől, ha lehet, hogy ezt a 784-es petíciót gondolja át először, mert hogyha a romániai... Igaza van, most kettő petícióról van szó. A 784 nem, 690 per 2018, Lucian Salonen román állampolgár nyújtotta be, és a 784 per 2019-es, amit önt nyújtott be, bolgár állampolgárként, illetve bolgár és román állampolgárok és nem kormányzati szervezetek egy csoportja nevében, egy bulgári radioaktív tároló biztonságával kapcsolatos aggályokról, akkor most kezdje ön, 5 perce van, hogy bemutassa a petíciót. Благодаря и веднага уточнявам, че текста на... Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy maga az a szöveg, a petíció szövege nem igazán felel meg a petíció tartalmának. Miért? Azért, mert a radioaktív hulladék lerakó biztonsága nem feltétlenül az alapkérdés. Az alapkérdés az az egy darab hulladéklerakó, amely kifejezetten az atomerőbői, bulgáriai atomerőmű hulladék lerakására szolgál. Tegnap a bulgár és román szervezetek és intézmények, intézetek, valamint az Európai Beruházási Bank tárgyaltak a bulgár szabályozói testülettel, amely kifejezetten a hulladék lerakók biztonságával foglalkozik. Elismerte az illetékes, hogy a Dunához közeli terület biztonságával vannak hiányosságok maga a talaj sem eléggé robusztus és stabil. És itt kifejezetten arról van szó, hogy az atom hulladék besorolásának, valamint a környezeti hatásvizsgálatban szereplő radioaktív hulladék lerakása és annak megőrzésére vonatkozó területre van. Igazából itt szó milliónyi évekre szóló lerakásról van szó. Erre a környezeti hatásvizsgálat jelentésében is utalás történik. Itt radioaktív elemekről van szó, amelyek igen rövid időre ö, kerülnek oda lerakásra. Ez pedig magának a 2011-92-es KHV irányelvnek a megsértése. Ott a tagállamok felelősségéről és terhéről van szó, ahol végleges elhelyezésre kerül egy radioaktív hulladék. Bulgáriában az átláthatóság hiányzik, amikor az atomerőművek, atomlétesítmények építéséről van szó. Populista pártok kiállnak az atomenergia felhasználása mellett, de mi most nem erről beszélünk. Mi most kinyilatkoztatjuk, hogy ezen radioaktív hulladék eh, elhelyezésére szolgáló létesítmény veszélyes. Hiszen sem a talaj nem elég stabil, sem pedig a hidrológiai eh, adottságok nem megfelelőek és ez a hidrológiai terv sem volt megfelelő, és amikor 2011-ben kiadták az építési engedélyt, akkor az engedély csak előzetes vizsgálatokra alapult, és a, valahol felszívja az építető az Európai Unióból lehívható pénzeket, és a kozlodói nemzetközi ö, ö, forrásokat is. Az Európai Uniós adófizetők pénzét használják. Mi azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy szigorú ellenőrzést követeljen meg, és a valós helyzetet vizsgálja meg ott a helyszínen. Itt van egy táblázat, amelyet ö, kivetítek, és nagyon remélem, hogy a táblázat alapján az egészségügyi élet ö, ö, veszélyes kérdéseket ö, mindenképpen megfontolja a bizottság, mert itt a jövő generációinak egészségéről, életéről van szó. Nagyon hosszú a radioaktív hulladékok ö, ö, tól való sugárzás 250-300 éves távlatokban is igen komoly veszély forrást jelent. Remélem, hogy most fény derül mindenre. A tények mind azt bizonyítják, hogy maga a talaj is nagyon instabil. Ketten meghaltak a dolgozók közül be kell, hogy fejezze. Befejezte? Oké. Okay. Köszönöm. Rendben. Akkor a Antonetta Riszofa Kalapis asszonya szó az Európai Bizottság nevében. Thank you, madam. Thank you. Köszönöm szépen, köszönöm a petíció benyújtájának is, hogy ma körünkben van. Agályai valóban igen aggasztónak tűnnek, ám rendkívül alapos ö, ö, körüljárásra kerültek a Nemzeti Bíróság által a KHV ö, ö, megfelelőséget ö, ö, a Nemzeti Bíróság és a bíróság, az Európai Uniós Bíróság is körüljárta a bíróság határozata azt mondja, hogy az aggályok, amelyeket a petíció benyújtói ö, ö, megfogalmaztak, nem megalapozottak. Ezen túl mondóan az Európai Energia Közösség a, ö, re vonatkozó szabályzás alapján úgy, vágy, úgy látja a bizottság, hogy egy ilyen terv mindenképpen a víz, a levegő, vagy egyéb más környezeti szennyeződést nem fog magával vonni. A hulladék lerakója és annak létesítménye nem felelős a, akár a víz, akár a talaj, vagy a levegő szennyezésért más országban. Egy szakértői csoportot is kijelölt a bizottság a radioaktív hulladék elhelyezéssel kapcsolatban, független szakértők felkérésére került sor, és bízünk az ilyen szakértői vizsgálatokban. Már most átléphetek a következő petícióra, ami 2018-as petíciót illeti, mely szerint a határon átívelő kontextus az nem volt megfelelő. Ott nincs új tény, amelyet a bizottság feltárt volna az tavaly júliusi írásos kommunikációhoz képest. A problémákat nem tudtunk feltárni, akár formális vagy a felületes megközelítést illetően. Ezen információk a bulgár és a román hatóságok honlapjain, és azokat én tegnap ellenőriztem, még működnek. Ami az élettartam meg meghosszabbítását illeti a, a kozlodúi atomerőmű 5. és 5. és 6. reaktorának élettartama meghosszabbításáról van szó. Nincs arra bizonyíték, hogy akár a bulgár, akár a román hatóságok az ESPOI egyezménytől, vagy az Európai Uniós egyezményektől eltértek volna. Bulgária notifikációjával élt, három hónappal még azelőtt, mielőtt az ESPOI egyezmény alkalmazásának származási ország szerinti fél részéről való megállapítása megtörtént volna. Tehát az ESPOI egyezményt, illetve a megfelelő irányelvet sérelem e, e kérdéskörben nem érte. Köszönöm. Muchísimas Köszönöm szépen. Szlavakov úr, a szó. Аз ще се опитам да говоря малко Köszönöm szépen. Lehet, hogy érzelmekkel fűtött lesz az én beszámolom, mert a petíciót egy olyan szervezet nyújtotta be, aminek a neve Equal Plasnost, vagyis környezeti glasnost. Ez egy olyan szervezet, amelyet az apám alapított. Ez volt az első környezetvédelmi szervezet Bulgáriában. Nem embereket, sok szervezet nem embereket szolgál, hanem csak a saját érdekeit. Itt van a kezemben egy vélemény, a környezetvédelmi Environment and Glassnost jelentése, aminek semmi köze a petícióhoz. Igazából itt egy marginális szervezetről van szó, és engem súlyosan aggaszt az, hogy a környezet szót és a környezetvédelmi aktivista szót csak kihasználják. Bizonyos emberek a saját érdekeiket kívánják szolgálni ezeknek a koncepcióknak a felhasználásával. A nukleáris hulladék facítással nincs probléma, és a koszladói atomerőmű 160-as egységével sincs probléma. A probléma azoknak a fejében él, akik előnyhöz szeretnének jutni, elsősorban pénzhez szeretnének jutni mindennek a segítségével. Hogyha a jelenlegi petíció benyújtói megkapnák a pénzt, vagy azt a véleményt kapnák, hogy megfelelnek ezek az atomerőművek a előírásoknak, és a hulladékkezelés is, akkor azt lehetne mondani, hogy az én apám mindig azt szolgálta, hogy a környezet és az ember harmóniában éljen. Ezért én mindig is támogattam ezt a fajta kezdeményezést, aminek a neve a környezeti glasnost. Sajnálom, hogy néhány ember kihasználja ezt a megnevezést. És én azt akarom, hogy zárják le, mert egyszerűen abszurd ez a petíció. Gracias. Ahora el señor Dambaski. Dambaski képviselő. Elnök asszony, kedves kollégák! Rendkívül rosszul előkészített támadásról van szó ugyanis ez a legbiztonságosabb európai erőmű. Korábban a belga erőműről is beszéltünk, de a koszladúi erőműnél bizonyítottan egy rendkívül tiszta és az egyik legtisztább erőműről van szó, rendkívül biztonságos erőműről, és a Green deal le teljesen összhangban ö, működik, a zöld megállapodással teljesen összhangban működik, és nem vagyok meglepve azon, hogy a román szervezet a saját érdekeit védi, és meglep az, hogy a bolgár állampolgárok így reagálnak. Itt is vannak bizonyos érdekek, ez világos de ennek nem itt van a helye, hogy erről beszéljünk. Egyszerűen pénzügyi érdekek mozgatnak bizonyos szereplőkek, mások pedig áldozatok, hiszen nem kapnak megfelelő egészségügyi ellátást. De röviden a szakértői véleményeket szeretném most idézni, tehát szakértőkről van szó, és nem vagyok hajlandó a saját érdekektől vezérelt véleményeknek itt teret adni, ez hiba lenne. Tehát a szakértői vélemények vannak előttem, bolgár állampolgárok aláírásával megtámogatva a hulladékok végső tárolása, a közép és kis radioaktivitású hulladékok tárolásáról van szó. Itt egy európai projekt megfékezéséről van szó. A hulladék lerakó, a radioaktív hulladék lerakó kiképítéséről 2015 óta van egy kormányhatározat, és elvégeztük a megfelelő vizsgálatokat a megfelelő hulladéktárolási intézkedéseknek megfeleltünk az Euratom megfelelő jogszabályainak is, megvan a megfelelő keret, a radioaktív hulladék ö, biztonságos tárolására, tehát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szabályának is megfelel ez, és ennek a tárolónak a képítésével a gyenge és közepes radioaktív hulladékok tárolása megoldódott. Az Európai Unió gyakorlatának megfelelően történik ez, és ennek a tárolónak az építése azt a célt szolgálja, hogy, hogy a biztonságot egyértelműen garantálhassuk, hogy véglegesen izoláljuk ezeket az anyagokat az emberektől, és volt egy hatásvizsgálat is, emberi humán egészségügyi hatásvizsgálat a megfelelő szakhatóság részéről, valamennyi ökológiai megfontolás is figyelembe vettünk, és a klímaváltozást, és a katasztrófa ö, ö, prevenció megfelelő intézkedéseit is foganatosítottunk, és van egy rendelet is, ezeket a jogszabályokat a megfelelő Európai Uniós irányelvekből betartjuk, valamennyi normát betartunk tehát, és ez az eljárás minden biztonsági előírást betart, tiszteletben tart, és a legszigorúbban betartjuk ezeket az előírásokat. A ENSZ megfelelő szakbizottsága is zöld utat, zöld utat adott a végrehajtásnak, tehát az egész procedúra nagyon is átlátható és elismertségnek örvend, illetve a környezetvédelmi hatástanulmányi folyamat is egy elismert folyamat volt, szabályos folyamat volt, a megfelelő releváns dokumentumok megvannak, és a döntést, döntésről értesítettük is a megfelelő hatóságokat. Kérem, vegyék figyelembe azt a tényt, hogy volt egy nyilvános konzultáció is. Kérem, Lassítson le, ugyanis a tolmácsok nem tudják követni. Nem szeretnék időt pazarolni, mondja a speaker, de lelassítok, köszönöm. Tehát kérem, vegyék figyelembe azt a tényt, hogy nem csak Bulgária, hanem Romániában, hanem Romániában is voltak nyilvános konzultációk és nem volt ellenvetés a kompetens hatóságok részéről, illetve az egyéb érintett felek részéről, ezért szeretném elmondani, hogy az úgynevezett petíció ö, árt annak a folyamatnak, amelynek célja az, hogy a környezetvédelmi és egyéb jogszabályokat végre tudjuk hajtani, illetve a beruházásoknak zöld udat adjunk ebben a létesítményben. A kérdésem tehát a következő. Pontosan milyen környezetvédelmi szervezetekről beszélünk, hiszen itt nem környezetvédelmi érdekekről van szó, hanem egyszerűen egy olyan projekt leári, leállításáról, amely közvetlenül összefügg Bulgária elkötelezettségével, mi szerint a felelős radioaktív hulladék kezelés mellett köteleztük el magunkat. Látjuk ebben a petíci- ezekben a petíciókban, hogy nem világos a helyzet. Az Európai Uniónak és Bulgárnak is árt ez a petíció, és látjuk azt, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek visszaélnek a, a lehetőségekkel, a jogszabályok államokkal, és, a, és folytot ejtenek a kormány jó hír nevén, és természetesen kihasználják azt, hogy be lehet nyújtani petíciót. Ezért azt gondolom, hogy minden bizonyíték a rendelkezésünkre áll a tekintetben, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a helyes út az, hogyha lezárjuk ezt a petíciót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Vitana Furia szó. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Én is bolgárul fogok beszélni, elnök asszony. Szeretném még elmondani, hogy a szocialisták képviselője vagyok, és az Európai Uniós polgárok biztonsági aggodalmait még mindig a legkomolyabban vesszük. Azonban a szakértők véleménye is a rendelkezésünkre áll ügyben, és egyszerűen nincs bizonyíték a tekintetben, hogy bármilyen hiányosság lenne tapasztalható az üzembehelyezés, vagy a egyéb jogszabásértés fennállna. Ez a petíció lezárandó, de bolgár állampolgárként azt is hozzátenni még ehhez, hogy nem támogatunk semmi olyan törekvést, amely az atomenergiát ő ürügyül használja, ar, használja fel arra, hogy bármilyen pártnak valami fajta előnyt biztosítson. Muchas gracias. Ahora tiene la... Köszönöm szépen. Vanessa úr a szó. Благодаря, госпожо председател. Уважаем... Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, nem értek egyet a petíció benyújtóival az üzembehelyezési helyezési engedély, illetve a gyenge és közép, közepesen erős radioaktív hulladék tárolépítése kapcsán. Erre megvannak a megfelelő eljárás, és Bulgária román kormányt értesítette, hogy Kolozsvadújban szeretnék meghosszabbítani az atomreaktor működését, és a románok által feltett bármilyen kérdésre megfelelő szakbizottság válaszolt is, és az Európai Bizottság is vizsgálódott. Egyszerűen nincs indok arra, hogy jogszabálysértés történt környezetvédelmi szempontból. Ez a hull, ezen hulladéktároló megépítése nem csak a bolgár állam prioritása, hanem egy olyan kötelezettségről van szó, amelynek meg kell felelni a bolgár államnak az korszadói atom 1-től 4-es atomreaktorok leállítása kapcsán. És mindenben megfelelnek az intézkedések a biztonsági egyezmény előírásainak, az elégett alkatrészek és a megfelelő radioaktív alkatrészek tárolása kapcsán megfelelünk az irányelveknek, a biztonságos üzemeltetés és a tárolás területén is, ez megfelel a bolgár normáknak is, illetve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjeinek, a, a leégett ö, ö, alkatrészek tárolása ugyanígy történik a legjobb gyakorlatok szerint más Európai Uniós tagállamokban is minden előírást betartunk, ide tartoznak a környezetvédelmi erőállások is, a radioaktív biztonsági előírások, és a személyzet és a népesség védelmét szolgáló erőállások is, ami pedig a tárolót magát illeti, volt egy OVP vizsgálat, minden jogszabály betartunk, ezen vizsgálat eredménye képen határokon átnyúló kontextusban is volt nyilvános konzultáció Romániában és Bulgáriában is, és volt egy egyezmény a két állam között párbeszédre, és 2016-ban Romániában volt egy meghallgatás mind a 23 kérdést írásban meg is válaszolta a bolgár hatóság, és 2017-ben az Európai Bizottság azt az információt kapta Bulgáriától a végtároló építése kapcsán, hogy ez megfelelő, és szakértői egyeztetés is történt, tehát sem egészségügyi, sem környezetvédelmi, talaj, víz vagy levegővédelmi veszély nem áll fenn, és ez bizonyítja a vizsgálat eredménye és ezért a bizottság úgy gondolta, hogy a továbbiakban nem lép fel, ugyanis az európai törvények nem kerültek megsértésre. Azt hiszem, hogy le kell zárni ezt a petíciót, ugyanis minden jel arra mutat, hogy a koszadói erőmű üzemeltetésének meghosszabbítása, illetve a radioaktív hulladék tároló építése minden jogszabálynak megfelelő módon történik, és az Európai Bizottság vizsgálatai is ezt bizonyítják, tehát az európai jog nem sérül közön. Gracias, señora Augen. Köszönöm szépen, Augen asszony. Speak Danish? Ja. Jeg, var, jeg har været lidt utryg ved at høre, hvordan øh, Bulgarien... Kicsit meglepődtem. Meglepődtem, amit hallottam azon, és ahogyan hallottam, amit hallottam, számos aggályról beszéltek. Vannak itt aggályok Dániában is a radioaktív hulladékokkal kapcsolatban, és igen, nehéz volt helyet találni a lerakónak. Hirtelen Bulgáriában ott van a hely, Bulgáriában minden rendben ezekkel a lelakókkal, Dániában nem, de Bulgáriában minden rendben. A világ minden pontján nehéz elhelyezni a radioaktív hulladékokat. Bulgáriában minden tökéletes. Tudom, hogy én kisebbségben vagyok itt, hiszen, hiszen itt a bulgár hangokat halljuk, ők pedig a hatalom hangját ö, ö, hallatják, viszont szerintem ezt a dossziét mégiscsak az ENVI szakbizottsághoz kellene utalnunk, hogy megvizsgálja. Persze én az Európai Bizottság véleményét is hallottam, mert a bizottság nem szeretne problémát kreálni itt most, a legtöbb országban, így Németországban is, mindenki szeretné a radioaktív hulladékok lerakásának problémájára megoldást találni. De szeretném, hogy ha a polgárok irányába is tisztelettel járnánk el, hiszen jogos aggájaiknak adnak jogos úton hangot. Az, egy, az egyes áruszi egyezmények és más egyezmények fényében a polgárok biztonságáért szólnak. Én örülök annak, hogy annyira nagyszerű Bulgáriában a helyzet, hogy az összes radioaktív hulladékot oda lehet elküldeni. Jó lenne Németországnak ezt megmagyarázni, hogyan működik Bulgáriában a helyzet, mert a németeknek ez nem megy. Köszönöm szépen. Az MV-be küldjük át a, magát a petíciót, de majd megbeszéljük együtt. Много Kedves kollégák, nem hisz hiszem, hogy minden atomhulladék Bulgáriába jön, azért most kicsit összezavarodtam. Kedves kollégák, még egyszer szeretném elismételni minden. Ezért nem arról van szó, hogy a világ összes atomhulladékát nálunk kell tárolni. Kérem, ne vágjanak a szavamba, én is türelmesen végighallgattam mindenkit. Szeretném elmagyarázni azt, hogy egyáltalán nem értenek maguk semmit az atomenergiából. Nem tudom, hogy Dániában mennyi atomerőmű van, és kimondta azt önnek, hogy Bulgáriában tárolják a hulladékot. Ez teljesen abszurd gondolat. Mi a saját atomerőművünk hulladékáról beszélünk itt kizárólag. Just to put it in I might have had a terrible translation into lehet, hogy uh, a tolmácsolással volt gond, bulgárral kapcsolatban. Egy, egy kicsit szarkasztikus voltam. Nem. Mindenki azt mondta, hogy minden biztonságot, nem. Vannak olyan országok, ahol nem tudjuk a hulladékainkat tárolni, talán Bulgáriába kellene azokat küldenünk. Én nem bízom meg, nem, nem. Én egy ilyen biztonságos Dán álláspontot képviselök, може да складираме вашето... Kedves, egybegyűltek. Gracias. Yes, of course. Köszönöm, igen. Most, hogy lezárjuk ezt a petíciót, most a petíció benyújtójának adom meg a szót kettő percben. Благодаря. Аз само мога да се смея как тук се разговаря политическа... Én csak туда кезе на политика и сучатанит. itt. Valamit tisztázni szeretnék. Én alelnöke vagyok egy nemzeti mozgalomnak, Environmental Transparency, azaz környezeti glásznoc. Én nem politikai pártot képviselek itt ugyanilyen névvel. Az Európai Unió irányelve átültetésre került. A bulgár jogba. Az azt mondja, hogy a környezeti hatástanulmányt egy független testületnek kell elvégeznie. És ezen adott hulladék lerakó esetében, amiről mi beszélünk, ez a független úgymond független hatásvizsgálat egy olyan vállalat tollából származik, amely kifejezetten az összes nukleáris projekteket kezeli. Risk Engineering a, pol, a politikusok zsebeit ö, ö, duzzasztja. Doy por concluido. Lezártnak tekintem a vitát. Lezártnak tekintem a vitát miután meghallgattuk a petíció benyújtóját, a bizottságot, képviselőket, különböző parlamenti frakciók részéről, az elnökség javaslata, hogy zárjuk le a petíciót, mert a bizottság egyetemen megfogalmazta, hogy semmilyen európai irányelv nem sérül Bulgáriában a két petíció tárgya témájában, ezért lezártnak tekintjük. Um, the, the micro, we didn't hear you. Sorry. Sorry. I'm just saying I protest because there's no quorum. Szeretném elmondani, hogy ö, elutasítom ezt, mert nincs quorum, és a koordinátorok ülésére kell ezt vinni, tehát itt nem lehet döntésre jutnunk, ugyanis nincs quorum, túlságosan kevés tag van jelen. Elképzelhető lenne, hogy egyszerűen feltöltjük a sorokat mindenféle taggal, aki nem is tag, hát ezt azért nem gondolom, hogy tisztességes eljárás, de hogyha ragaszkodnak hozzá, de azért ez nem fair a petíció benyújtókkal szemben. Oké, okay, okay, azt, mondja, nagyon jól ismer, és tudja, hogy mindig tisztességesen járok el, tiszteletben tartom a feladatomat. Mindenkit, várjon egy percet. Oken asszony, Oken asszony. Csak lezárom a vitát. Oken asszony nagyon jól ismer, tisztességesen látom el a feladatomat. Meghallgattuk a petíció benyújtóit, üdvözöltük őket, mert én mindig azt mondom, hogy az intézmények kapuja vagyunk mi, ezért ez a petíció is illeszkedik ebben. Meghallgattuk a bizottságot. A bizottság eltérően a korábbi petícióhoz, ami egy nagyon hasonló téma volt egy belga atomerőművel kapcsolatban, a bizottság egyetlen megfogalmazta, hogy semmilyen európai irányelv nem sérül, az összes európai irányelv teljesül Bulgáriában. Ezt követően meghallgattuk a képviselőket a petíciós szakbizottság részéről, EKR néppárti, szocialista és zöld frakcióból hallgatunk meg képviselőket. A szocialista az frakció, az EKR és a néppárti frakció egyetértett a bizottsággal, és azt mondták, hogy zárjuk le a petíciót. A parlament demokratikus, a szabályokat tiszteletben kell, hogy tartsuk. Én is a szakbizottság tagja vagyok, aztán meghallgattuk a frakciókat itt a szakbizottságban, és ezeknek a nagy többsége, valamint az Európai Bizottság is egyértelműen azt mondta, hogy le kell zárni ezt a petíciót. Úgyhogy semmi olyat nem teszek, ami a házszabályal ellentétes lenne, vagy a demokratikus szabályokkal ellentétes lenne. Ezért folytatjuk a következő napi rendi ponttal, és ezt a petíciót lezárjuk. Ezért most következik a 13-as napirendi pont 827 per 2018-as petíció, Olga Daszkali görög állampolgár nyújtotta be a uniós jog, a súlyos megsértéséről görögországi természeti területen található vagy létesítendő négy erőmű engedélyezési eljárása során. Olga Daszkalit üdvözlöm, itt van. Üdvözöljük, 5 perce van, hogy megtartsa a beszédét. Σας ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι σήμερα από το Μεσολόγγιο το Λοκαρνανία. Köszönöm szépen. Messzalóniából érkeztem, és a közösségi tanácselnöke vagyok. Nagyon figyelmesen meghallgattam, hogy Murciában, Spanyolországban milyen problémák vannak. Szeretném bemutatni egy másik lagúna helyzetét Görögországban. Ez a második legnagyobb ö, ö, nedves ö, ö, terület, ez az egyik legfontosabb madár megfigyelő hely Európában, és ez az egyik Ramszár egyezménybe tartozó terület a 11-ből, illetve ez egy speciális madárvédelmi terület, a barcelonai egy egyezmény hatájába is tartozik, illetve a Natura hálózat részét is képezi és ez a laguna a védelmet élvező természetvédelmi örökségünk része is, és a fraxoszi erdő közvetlen kapcsolatban áll földrajzilag. Mi a probléma? Ezen a területen ugye minden szerződés hatája alá tartozik ez, de mégis égető, bioüzemanyag égető erőműveket létesítettek itt, egy olyan területen, ahol nagyon nagy a valószínűsége az áradásoknak, hiszen számos folyó határolja. Azt gondoljuk, hogy ez jogsértés, mégpedig az Európai Unió működési szerződésének 11-es cikke sérül. Van egy regionális fejlesztési tervünk, amelynek az a célja, hogy a mezőgazdaságot és a halászatot megtámogassa, illetve az ökoturizmus fejleszt, fejlődését de az, az ipari üzemek engedélyezése ezt a folyamatot veszélyezteti, és ilyen formában egyértelműen megsértjük az elővigyázatosság elvét, mégpedig a 111-es cikket ugyanebben a szerződésben, hiszen ipari üzemek jönnek létre egy védett természeti területen, ezzel kapcsolatban nincs hatásvizsgálat sem, hogy milyen környezetvédelmi kihatásokkal bír ezen üzemek létesítése, illetve a talaj használat problémái sem kerültek vételre, hanem csak egy olyan környezetvédelmi hatástanulmány készült, amelyet meghamisítottak ezen adatok ebben a tanulmányban hamisak, egyértelműen egy hét alatt gyűjtötték össze ezeket az adatokat a tanulmányban, egy hét leforgása alatt, ahelyett, hogy egy évig gyűjtötték volna ezeket az adatokat, illetve egy dombot hegynek ábrázoltak, valamint hamis számokat mutattak be a tekintetben, hogy hányan dolgoznak ezen a területen. És még további csalások is fellelhetők, például a biomassa területén. Azt állítja ez a tanulmány, hogy a a bio folyadékok éget, éghetése során biogáz keletkezik, de ez egy helytelen megállapítás, ez egyszerűen nem így van, illetve trükköztek és az engedélyezési eljárás kapcsán egy nagy üzemet négy kis üzemre ö, osztottak fel, így könnyebb volt megkapni az engedélyt, illetve az álleszi egyezmény is megsérült. Egyúttal nem volt semmilyen érdemi nyilvános konzultációs eljárás a régióban, a messzolongi polgárok nem is tudtak erről az engedélyezésről, csak akkor kaptak észbe, amikor már elkezdődtek az építkezések, számos civil társadalmi e-, e-, kezeményezés történt, munkavállalók szervezeteitől és másoktól is hasonló jelenségeket látunk Görögország más régióiban is, ezért más önkormányzat is támogat minket. Sajnálatos módon Görögországban ö, a maga a kormány adminisztráció sérti meg szisztematikusan a 2009 per 28-as irányelvet, a megújuló energiákat támogatják a felszínen, azonban az engedélyezések kiadásánál sajnos azt látjuk, hogy most már ez a fajta eljárás a közvéleményt például a, a megújuló energiák ellen is fordítja, amivel az embereket teljesen félrevezették. A minisztériumhoz fordultak a polgárok hiába, de például Olaszországgal is együtt működtünk. Kérem, lassítson le a speaker. Nagyon sok európai alapból ruháztak be a régiókba, azonban az adminisztratív állami hatóságok nem feleltek meg az elvárásoknak, nagyon sokan élnek akvakultúrából, halászatból ezen a területen, és a polgárok szeretnék az ökoturizmust is fejleszteni. Fontos, hogy ezt a területet, ezt a mocsaras területet megtartsuk, és hogyha ezeket az engedélyeket nem vonjuk vissza, akkor tovább romlik a környezet, és a regionális hatóságok és a polgári kezdeményezések is ellenzik ezt a projektet valamennyien. További információt és dokumentációt is benyújtottunk, amely azt bizonyítja, hogy ezt a petíciót nyitottan kell tartani nagyon fontos, hogy a régióban olyan fejlesztés történjen, amely környezetbarát, és kellemetlen meglepetés volt az Európai Bizottság válasza számunkra, mi szerint, e, ezek szerint az Európai Bizottság nem kíván a szerződés őreként szolgálni. Itt egyértelműen Európai Uniós jogszabály sértés van, szerződés sértés. Mi azt szeretnénk, hogy azonnal leállítsák ezt a folyamatot, és függesszék fel az engedélyeket. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottságot hallgatjuk meg. Spite. Hospite úr. Thanks. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a petíció benyújtójának is. Ez az eset Egyéni eset. A rossz alkalmazás. Egyéni alkalmazása. Egy adott helyszínről van szó, nem struktúrális problémát vet föl a tagállamban a bizottság, monitoringolja a beérkező információt az egyéni ö, panaszokból, a petíciókból is. De Világosan megállapítottuk a bizottság kommunikációjában, a belső iránymutatásokban, minden bizottsági envi és más szolgáltatások esetében és szolgáltatók esetében mi ö, nem ö, nyomozunk, vizsgálódunk ilyen egyéni esetekben. Még ez inkább így van ebben az adott esetben, ahol a nemzeti bíróság az illetékes grémium, amelynek vizsgálatot kell folytatnia. Az ilyen típusú problémáknál két eset merül föl, vagy az operatív EU biz, ö, ö, jog sértéséről van szó, nemzeti bíróság elé lehet vinni, a nemzeti bíró kifejezetten európai bírói szerepet tölt be, a szerződés is kimondja, hogy kezelje az ilyen kérdéseket. Ezért folyamatosan vizsgáljuk a strukturális kérdéseket Görögországban, nagy figyelemmel követjük a, a hatástanulmányt, és viszont egyéni esetekben nem vizsgálunk, és az nemzeti bírósági hatáskörben marad. Floor to members, Mr. Agyűr Szaliba. úr. Nafx, pero eh, nisma, nisma reazzjoni tal-Kommissjoni u tħawat. Meghallgattuk a bizottság reakcióját, de most összezavarodtam. Tehát van egy olyan esetünk, ahol a bizottság azt állítja, hogy itt a görög kormány nem hajtotta végre az Európai Uniós jogszabályokat, miszerint minden projekt esetén, még ebben a szektorban is, ezeket a jogszabályokat ezen alapelvek mentén kell végrehajtani, és a bizottság azonban azt mondja, hogy ebben a speciális esetben nem tehetünk semmit. Ezt egyszerűen nem tudom elfogadni, és nem is hiszem el. Tudok olyan speciális esetekről, ahol nagyon hasonló projekteket láttunk, ahol olyan folyamatok láttunk, ahol igen, és kísérleti jogsértési eljárásra került sor a bizottságnak, egyetemen fel kell lépnie, ugyanis itt egy olyan esetről van szó, ahol egy tagállam környezetvédelmi jogszabályokat, Európai Uniós környezetvédelmi jogszabályokat sért. Tehát föl kell lépnünk, mivel a bizottsági vizsgálatokból kiderült világosan, hogy mi történt. A petíció benyújtójának a prezentációjából is ez egyeteműen kiderül, tehát hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és nem csak ennyit tegyünk, menjünk tovább. Az Európai Bizottság minden rendelkezésére álló eszközzel azon kell, hogy dolgozzon, hogy ezen Európai Uniós jogszabály sértés a környezetvédelmi szektorban a görög kormány részéről ö, véget érjen. Köszönöm. Szauken I totally... Teljes mértékben egyetértek az előttem szólókkal. Nem mondom, hogy megdöbbentem, ugyanis a bizottságnak van egy ilyen rossz szokása, a környezetvédelmi jogszabályokra úgy tekintenek a bizottságban, hogy azokat nem kell komolyan venni, ezt évek óta látjuk és éppen most fogadtunk el az éves jelentésben egy olyan állásfoglást, ahol azt mondtuk, hogy ennek véget kell vetni ennek a hozzáállásnak. A bizottságnak igenis most már a legfontosabb feladatnak meg kell felelnie, komolyan kell vennie a szerződés őrző legfontosabb feladatát az Európai Bizottságnak. Itt egyértelműen az Európai Unió sok szabályokat megsértették ebben az esetben és mondhatják azt, hogy nem vagyunk biztosak abban, hogy erről van ez szó vagy sem, de hogyha nem is foglalkoznak ezzel, és itt Natura 2000 jogszabályokról van szó, és arról, hogy nagyon gyengén vizsgálták meg ezt a projektet. A Natura 2000 területeken hogyha valami ilyen építkezés történik, akkor nagyon komoly indokokkal kell ezt alátámasztani, hogy nincs más alternatíva. Dánia és Németország között is volt egy eset, és pontosan ugyanezt az arrogáns hozzáállást láttuk az Európai Uniós, az Európa Bizottság részéről, hogy hát nem, nem látjuk ezt világosan, biztos nem is úgy volt az egész. Tehát azt gondolom, hogy nyit, nyitva kell ezt hagyni, és nagyon-nagyon régóta dolgozunk ebben a szakbizottságban ezen a problémán. Meg kell mondani világosan az Európai Bizottságnak, hogy ők igenis a szerződés őrei. És nem lehet minden tagállami bíróságok nyakába varni. Ez drámai oka, az egyik drámai oka annak, hogy miért veszítették el az európai polgárok a bizalmukat Európában. Köszönöm, Nikol Albánesz úr következik. Ah, eh, Köszönöm szépen. Nem ismétlem el az összes elhangzott álláspontot. Igen, meg kell vizsgálni valamennyi információt és a végrehajtás módját is, de már két hónap alatt ez a második alkalom, hogy egy olyan témáról beszélünk, amely Görögországot érinti, görög érdekekkel foglalkozunk, és ahol azt látjuk, hogy bizonyos ipari létesítményeket építenek egy Natura 2000 védelmi, természetvédelmi területen, vagy egy olyan területen, amelyet történelmi vagy archeológiai szempontból kell védeni. Itt például a Skulieci szénbányákról beszélek, és minden alkalommal az Európai Bizottság azt mondta, hogy ez egy tagállami kompetencia, tagállami bíróságokra tartozik, és ez egy nagyon-nagyon képmutató hozzáállás az Európai Bizottság részéről, mivel az Európai Unió volt az, aki rögzítette a fenntartható fejlődés és a megújuló energia kritériumokat, és, és ez a, a görög adófizetők számára adott esetben terhes lehet, illetve bizonyos fosszilis létesítményeket be, kell, be kellett zárni. A korábbi kormányok, a Siriza és a mostani ö, jobboldali kormányok ö, is akadályozták ezeket a folyamatokat. De amikor a polgárok joggal elkezdenek panaszkodni azon, hogy a környezetvédelem és az egészségügy romlik, gyengül, akkor minden alkalommal az Európai Bizottság hátralép, és azt mondja, hogy hát ez a ti dolgotok, ez egy tagállami ügy. A görög kommunista párt megpróbált tudatosítani ezen helyzet kapcsán, ezen konkrét helyzetről is nagyon sok tájékoztatást végeztünk a megfelelő önkormányzati hatóságokkal, és úgy gondoljuk, hogy ha ezt a politikát folytatjuk, de mivel az Európai Bizottság ezt a politikát folytatja, ez egyetemen azt jelenti, hogy a polgárok egészségét és biztonságát nem tudja garantálni az Európai Bizottság, ugyanis amikor a nagy gazdasági érdekekről van szó, ezek mindig prioritást élveznek a közegészségügy és a környezetvédelem kárára. Tehát nyitva kell hagynunk ezt a petíciót, több választ, több információt kell gyűjtenünk. És nem kellene másodszor is elkövetnünk ezt a hibát, ezt a hibát most már többször ne kövessük el. Szeretném elmondani hogy sokkolóan hat rám az, hogy az Európai Bizottság a közleményében ezen petíció kapcsán nincs szélesebb, nem bázol fel szélesebb stratégiát és elképzelést, hanem csak tagállami szintre utal. Látjuk a petíciók benyújtóitól is, ebben a prezentációban is láttuk, hogy ez mennyire fontos téma, környezetvédelmi szempontból, és itt Európai Uniós irányelveknek való megfelelés és nem megfelelés forog kockán. Óriási fontosságú ez a téma, különösen az új zöld megállapodás stratégiája tükrében. Tehát Tehát nyitva hagyjuk ezt a petíciót, ez volt a javaslat a felszólók részéről, és az Európai Bizottságot arra szólítjuk fel, hogy mélyedjen el a témában, és jelentsen az eredményekről a nemzetközi egyezmények az Európai Uniós jogszabályok megfelelésének tárgyában. Ebben egyetért mindenki? Elnézést, elfelejtettem megadni a szót. Két percben a petíció benyújtanak. Kérem, röviden, és lassan, ugyanis már lejárt az időnk. Köszönöm szépen, és elnézés, hogy az előbb olyan nagyon gyorsan beszéltem. Szívügyem ugyanis a téma, de egy rövid hozzászólásom lenne. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy 2014-ben, amikor kiadták az engedélyeket, Állítólag volt egy közkonzultáció, de ez nem igaz. 2014-ben nem volt semmilyen ilyen nyilvános konzultáció. Hogyha a polgárok és más szervezetek szeretnék megtámadni ezt a határozatot, egyszerűen nem volt erre lehetőségük, nem volt tehát ilyen eljárásos lehetőség, és a tagállami bíróságok felé sem tudtunk fordulni, azért, mert kifutottunk a határidőből, de ennek az volt az oka, hogy egyszerűen nem volt ilyen nyilvános konzultáció, és már önmagában ez európai jogszabályokat sértő eljárás és folyamat. Tehát a helyi polgárok aggodalmait komolyan kell venni, a régió döntött, nagyon tudatosan döntött, környezetbarát fejlesztés mellett döntöttünk, a halászat és a mezőgazdaság területén is, és ebben az összefüggésben a fáradt olaj égető üzem létrehozása, mint ipar létesítmény létrehozása egyszerűen abszurd, úgyhogy nyitva kell hagyni ezt a petíciót, pontosan ezt szeretnénk, és engedjék meg, hogy még elmondjam, hogy ennek a mocsárvidéknek a flórája és faunája egyedülálló Európában, és veszélyeztetett fajok is itt találtak menedéket többek között, és azáltal, hogy létrehozzák ezeket a, az üzemeket a régióban, nem csak közegészségügyi veszélynek tesszük ki a környezetet, hanem ezen fajok is egyszerűen további veszélynek vannak kitéve. Köszönöm szépen. Akkor hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és a bizottságot szólítsuk fel arra, hogy tovább folytassa ezt a vizsgálatot nagyon komolyan és felelősen. Ez így rendben van? Nincs ellenvetés? Elnézést, nincs már időnk. Remélem, hogy megelégedésükre szolgál ez a döntésünk. Nincs ellenvetés. Akkor mára lezártuk a petíciós szakbizottság ülését, most pedig a koordinátorok ülése következik. So, please, uh, the coordinators meeting is only for those who are